Dear colleagues, probably it is, uh... Kedves kollégák, talán esetleg elkezdhetnénk a mai ülést. It is the adoption of the agenda. Először nézzük a napirend tervezetet. 8-as napirendi pont. Ezt elhalasztjuk a december ülésünkre, mert még a Koreper nem támogatta a napirendi pont alapjául szolgáló dokumentumot. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs több megjegyzés, akkor ezzel a változtatással elfogadottnak tekintjük a napirend tervezetet. Kettes napirendi pont az elnök bejelentései. Ma könnyű dolgom van, mert csak azt kell elmondanom, hogy tolmácsolás ma 22-en lesz, nincs észt. Holnapra hasonló a helyzet, csak Máltai sem lesz. Még egy dolgot hadd mondjak el. Az ülést Az ülés megtekinthető webstreaming segítségével is. Nézzük, hogy a koordinátorok ülésén milyen határozatok döntöttek november 6-án. Azt hiszem, hogy ezt mindenki megkapta e-mailben, ezt a döntés csomagot, hogyha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Nézzük a négyes napi rendi pontot a gépjárművekből származó szennyezőanyag kibocsátás csökkentése. Van erről egy bizottsági javaslatunk, tehát a gépjárművekből származó szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése témájában. Ez szerepel a napi rendünkön. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Albert Desznek. Kérem, nyissa meg a vitát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves Giovanni. Thomas Umater rökölte meg ezt a jelentést, akit nem választottak meg sajnos újra. Sikerült időközben kicsit belejönnem ebbe az anyagba, és nagyon jó véleményt sikerült előállítani ehhez a jelentéshez, illetve ezzel a jelentéssel kapcsolatban találtam egy véleményt az EGSB nevében. Itt azt követelik, hogy a technológia előrépésével a kibocsátás csökkentésért tegyünk. A bizottság javaslat azonban néhány kételyt vett fel a végrehajtás ütemtervvel kapcsolatban. A későbbiekben erre még ki fogok térni. Az is feltűnik, hogy a jelentésben nem beszélnek a hatástanulmányról. A legnegatívabbnak tartom én a delegált jogi aktusokat, illetve a végrehajtási előírásokat. Erre szeretnék is kitérni, mert a tartalmi kérdések majd később kerülnek terítékre. A bizottság azt javasolta, hogy legyen plusz négy terület, amelyet az együttdöntésről a delegált aktusokba helyeznek át, 5 tonnáig történő átvétel. Én úgy gondolom, hogy a parlament együttdöntési jogkörébe kell, hogy ez megmaradjon. Ugyanez a helyzet a metán kibocsátással és az NOx, az NO2 nevet ö, tekintetében is. Én azt fogom javasolni, hogy ezt a négy pontot ne tegyük át a delegált jogi aktusokhoz, hanem a továbbiakban is ezek maradjanak meg a parlament döntési eljárásának keretein belül. A Lisszaboni szerződéssel csak a nem lényeges előírások kerülhetnek a delegált jogi aktusokhoz, és én úgy gondolom, hogy ebben a négy pontban igenis lényegi elemekről van szó. Minden többi pont esetében egyetértek azzal, hogy ezek maradjanak meg a delegált jogi területén. Nem fogom javasolni azt, hogy a végrehajtási előrásokba kerüljön itt valami, mert itt egyáltalán nem vehetünk ebben részt, az nem lehetséges. Én már tíz évet tagja vagyok az Agri szakbizottságnak, és mindig is azon voltunk, hogy a parlament mindig is részese legyen a folyamatnak, politikusként döntenünk kell, nem lehet, hogy a bizottság hivatalnokai tegyék ezt meg, akkor is, hogyha ez egy technikai jelentés, technikai jellegű jelentés, szeretnénk a folyamatban továbbra is aktívan részt venni. A delegált jogi aktusok esetében arra is szükség van, hogy a bizottság ne csak majd valamikor beterjeszen egy delegált jogi aktust, hanem itt fel kell szólítanunk a bizottságot arra, hogy már előzetesen tájékoztasson bennünket az elő, a delegált jogi aktusok előkészítéséről, mert így akkor kevesebbé áll fenn a veszélye annak, hogy a parlament, vagy ezt a bizottság majd azt követelje, hogy elutasítsuk ezt a delegált jogi aktust. Az első agri szakbizottsági üléseken a Lisszaboni szerződések után kértük a delegált jogi aktus elutasítását, és utána a bizottságnak javítania kellett. Én szeretném, hogyha az eljárás úgy folyna le, hogy ezt a parlament kérte. A tartalmi kérdésekről majd a később, későbbiekben beszélhetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albert. Most az tevő következnek. Miriam Dali, szocialistáktól. Grazzi, Chair. L-ewwel net minnaħa tagħna il-proposta tal. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk a bizottság javaslatát, illetve azokat az intézkedéseket, amelyek, amelyek a szennyező anyagok kibocsátását csökkentik, illetve hozzájárulnak a levegő minőségének javításához. A környezetszennyezés ugye környezetvédelmi kockázat, illetve egészségügyi kérdéseket von maga után, ezért tudományos tanulmányokat meg kell vizsgálnunk. Azt mondhatjuk, hogy ugyan a levegő minősége javult az elmúlt években, még mégis nagyon messze vagyunk attól, hogy lezárhassuk az ezzel kapcsolatos egészségügyi problémákat. A problémák ugye egyre súlyosabbak, és és az egészségügyi ö, problémák a szennyezőanyag kibocsátása miatt lépnek föl, a gépjárművek kibocsátása miatt. A nitrogénoxid, illetve a levegőben levő részecskék jelenléte miatt. A múltban az Európai Unió határértékeket szabott ki, illetve maximum értékeket vázolt fel az ilyen szennyezőanyagokra vonatkozóan, de tudjuk, hogy a városi területeken nagyon magas a levegő nitrogéntartalma, illetve a apró részecskék jelenléte. Az Európai Környezetvédelmi Hatóság szerint a közúti közlekedés adja az ilyen kibocsátás mint egy 42 százalékát. ezért támogatjuk azt, hogy az Európai Unió fellépjen ezen problémával szemben, és megpróbálja elfogadható szintre szorítani a kibocsátott mérgező anyagokat, különösen gondolok itt az új gépjárművekre. Ezeknek meg kell felelniük az Európai Uniós jogszabályoknak, illetve igazodniuk kell a technikai vívmányokhoz. Ezért támogatjuk a bizottság javaslatát, a rugalmasságot javaslunk a súlykorlátokban, illetve a típus jóváhagyás esetén, ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos képjárművek esetében kettős tanúsítványra van szükség. Megismételném azt, amit Albert Dess mondott úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben nincs szükség delegált aktusokra, mert a súly határértékeket magában a rendeletben meg lehet változtatni. Ezen kívül egyetértünk a különböző technikai kitételekkel. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a dokumentumok végigvizsgálása után nem találtunk semmilyen hatástanulmányt ezekben a kérdésekben. Ezen kívül külön határértéket javaslunk az NO2 kibocsátásra, tehát a nitrogén-dioxid kibocsátásra, hiszen ez egy nagyon fontos szennyező anyag, azonban ezt a kijelentést nem támasztotta alá hatástanulmány. Ha megnézzük a legutóbbi technológiai vívmányokat, akkor jól látjuk azt, hogy jó lenne, hogyha a gázmeghajtású gépjárművek piacra bocsátását támogatnánk. további információra van szüksége az ilyen szennyezőanyagok kibocsátásával kapcsolatban. Azt kérjük a bizottságtól, hogy erre vonatkozóan további információkkal szolgáljon, illetve a 2009-es és 11-es jogszabályokat is, jogszabályokat is esetleg módosítani kellene. A technikai intézkedéseken túl van még két olyan intézkedés ebben a rendeletben, amely elég érdekes. Az egyik a gépjárművek karbantartására vonatkozik, ahol különösen a KKV-k érdekeit szeretné a bizottság figyelembe venni, azonban kézzelfogható intézkedéseket nem láttam a szövegben, illetve ezen kívül a bizottsági javaslatában szerepel szerepelnek kitételek az üzemanyag fogyasztás mérésével kapcsolatban. Konkrét lépésekre van szükség a hatékonyság megőrzése érdekében, Azonban ezeket a külön lépéseket nem részletezi a bizottsági rendeletjavaslat. Ahogyan Albert Dess is elmondta, Mi is aggódunk amiatt, hogy a delegált aktusokat túl nagy mértékben használjuk, különösen, amikor nem a létfontosságú elemeiről beszélünk ennek a rendeletnek, hiszen vannak olyan intézkedések, amelyek problematikusak a szennyező anyagokkal kapcsolatban, a szennyező anyagok kibocsátásával kapcsolatban. Mindenképpen javítani szeretnénk a levegő minőségét, és csökkenteni a szennyezőanyag kibocsátást. Azt gondoljuk, hogy ez a javaslat a megfelelő irányba mutat, és szeretnénk a bizottságtól megtudni, hogy mikor születik meg majd a hivatalos álláspont, jó lenne, hogyha minél hamarabb meg tudnánk feleltetni saját jogszabályainkat ennek, illetve tovább léphetnénk. Az ICR részéről Dolmen úr következik. Først og fremmest byr ECR alle tiltag fra kommissionen. Köszönöm szépen. Mi ugyancsak üdvözöljük a javaslatot, Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság számos problémát most már azonosított, amelyek léteznek a már meglévő kibocsátással kapcsolatos előírásokban, és a javaslatnak számos olyan része van, amelyet mi fontosnak tartunk, például a metán kibocsátás, erről már bevezetettek, hogy ez káros az emberekre, és ez légszennyező hatású is a metán kibocsátást a levegő minőséggel együtt mérik, és ez mindenképpen előrelépést jelent. Annak is örülünk, hogy a bizottság a típus jóváhagyással kapcsolatban is növelte a standardokat, a normákat, kétfajta típus jóváhagyás lesz, ezek persze nem fognak közvetlenül hozzájárulni a levegő minőségének javításához, viszont ez csökkenti majd az előállító költségeit. Vannak olyan javaslatok is a bizottsági javaslatban, amelyeket a továbbiában meg kell majd vizsgálni. Nagyon fontos az, hogy új határértékeket vezetnek be az alacsony hőmérsékletek esetében, tehát megváltozik a jogokotási keret, tehát nem csak aktualizálása lesz az a rendeletnek technikai szempontból, hanem a bizottság további javaslatokat is tett, ami viszont aggasztott a NOx határérték esetében is megszabtak újabb határértékeket. Szeretnék, hogyha, szeretnék, hogyha delegált jogjogosokkal lehetne ezt elintézni, mi azonban ezt kételjel szemléljük. Végezetül szeretnék a bizottságtól magyarázatot kapni arra, hogy a nehéz motorok esetében az ammónia határok, mi a helyzet. Jelenleg van egyfajta adókötelezettség a, a gyártók számára. Egy tesztfázisra is szükség van. Úgy gondolom, hogy azon motorok, amelyek ammóniát generálnak, itt sokkal erősebb, sokkal komolyabb határértékekre van szükség much. And now for... Köszönöm szépen. Torvald úr, az ALDE frakciótól. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy, hogy ismételten örülök neki, hogy elkezdhetünk beszélni erről a témáról. Elég sok mindent elmondott már a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők. és azt hiszem az is kiviláglott, hogy hol van a minket elválasztó vonal. Ennyi. Köszönöm. Két Taylor következik a zöldektől. Köszönöm szépen. Az Euró 5-ös és Euró 6-os normák után ez egy jó lehetőség arra, hogy a gépjárművek esetében a veszélyes anyagok kibocsátását csökkentsük, valószínűleg a közlekedés, a közúti közlekedés, ami leginkább rontja az emberek egészségét, évente nagyon ö, évente rengeteg áldozata van ö, ennek a ö, károsanyag kibocsátásnak. Nagy-Britanniában is ez a második legnagyobb halálok tehát mindenképpen csökkentenünk kell a kibocsátást. Hogyha elemezzük a javaslatot, a bizottsági javaslatot, akkor azt kell megállapítanunk, hogy nem felel meg annak, amire szükségünk lenne. Például a nitrogén-oxid határértékeket javítani kell, de vajon a bizottságnak miért nincs ilyen értelmű javaslata? A határértékekről mindenképpen beszélni kell, mégpedig együttdöntéses módszerrel, nem engedhető meg, hogy erről a kérdésről zárt ajtók mögött döntsön a bizottság. Aztán, ami a közúti tesztelést illeti, elvileg ezt 2014-ig kellett volna megvalósítani egy másik csomag részeként. Ezzel mi történt? De szóval lett. Érdekes még az is, hogy mi nincs benne a javaslatban. A véglegesítés előtt az üzemanyag fogyasztás indikátorok, illetve a, a sebesség különböző indikátorait ígérték, hogy bele eh, vagy elhelyezik itt a javaslatban. Ez sokat segíteni, sokat segíteni abban, hogy biztonságosabban és hatékonyabban tudjanak vezetni a sofőrök, csökkenteni az üzemanyag felhasználást és csökkenteni a költségeket de úgy tűnik, hogy Tajani úr szeretné ingyen üdülésre küldeni a gépjármű előállítókat. Szerintem a parlamentnek van mandátuma. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden utasszállító gépjárműben legyen, legyen üzemanyag fogyasztásmérő. Kivételt élveznek ebben a javaslatban a földgázzal működtetett gépjárművek, ugyanakkor ezeknek is van környezeti terhe, hogyha egyre fokozatabban használjuk fel a földgáz, az nem biztos, hogy politikai szempontból jó. Hogyha kivételként kezeljük a földgáz felhasználó autókat, az azt gondolom, hogy környezetvédelmi terhekkel is jár, tehát nem tesz jót a környezetnek, és figyeljünk inkább arra, hogy technológiailag semlegesnek kell lennie az EU-nak. A parlamentnek ilyen típusú kivételt nem szabad adnia, hiszen ezeknek az autóknak is be kell tartani a különböző levegőszennyezési normákat. A THC a THC-k határértékek esetében mindenki, mindenképpen beszélni kell a benzorról. Itt is vannak nagyon káros anyagok. Már nagyon régóta elérhető, ismerhető a THC határérték, ezt meg kell tartani, és mi hamarabb mi hamarabb részét kell, hogy képezze a THC limit a ö, teszt ö, normának. Úgy véljük tehát, hogy nem, nem megengedhető, hogy ezeket a változásokat bevezessék. Az ammónium szintén nagyon veszélyes az egészségre, légzőszervi gondokat okozhat, ezért szerepel ez itt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament ragaszkodjon ahhoz, hogy minden motor esetében megtartsuk ezeket a korlátokat. Aztán az N1-es kategóriába tartozó gépjárművek, itt nem kell külön vezetői engedély, nem kell öm, út, külön útdíjat fizetni. Ezek a könnyű tehergépjárművek, illetve a nagyobb gép, tehergépjárművek szintén kivételt képeznek a széndiokszid kibocsátásban. Ugye itt meg van határozva, hogy mekkora terheléssel működhetnek ezek az autók. Ezt nem igazán lehet a gyakorlatban bevasalni. Nos, Pontosan ez a fajta szabályrendszer az, ami megnövelte a kis teherautók forgalmazását, eladását. Ez nem tesz jót sem a fogyasztóknak, sem, az, a, sem azoknak, akiknek az egészség ezt megszenvedi. Úgy vélem, hogy a bizottságnak át kéne gondolni azt, hogy hogyan osztályozza a különböző gépjárműveket, és fontos fontos, folytonosan frissíteni kell ezt az osztályzást. Tehát gondolkozzunk el, hogy mi a különbség a könnyű tehergépjárművek és az igazi kamionok között. Köszönöm. Sí, grazie. Mévi asszony az EFDD-től. Ez a javaslat arról szól, hogy egyetértünk-e a bizottság azon döntésével, hogy bizonyos kérdésekben revidiáljuk a különböző határértékeket, illetve az osztályozási kategóriákat. Vannak olyan dolgok, amelyeket egyet tudunk érteni a javaslatból, de ahogy a, de miután az összes miután az előző bizottsági javaslat pontosan ellenkező elvekkel rendelkezett, mint ez, legalábbis furcsálkodnunk kell. a kis henger űrtartalmú gépjárműveket helyezi, hátte, ö, ö, helyezi hátrányos helyzetbe. A bizottság javaslat ez megengedhetetlen. A normatív értékeket, a normatív értékeket sokan kritizálták akkoriban, amikor az előző javaslat elkészült, de sajnos nem sok jó dolog történt azóta ezekkel a négyes, a hatos és a hetes preambulum bekezdéseket nem igazán lehet komolyan venni, szerintem szakmai vagy műszaki szempontból is el kéne ezeket mélyíteni. Így aztán nem tudom elfogadni a bizottságnak a béli kérését, hogy delegáljuk számukra ezt a kérést. Köszönöm. Göte úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Igazából nem is akartam beszélni, de mégiscsak eh, Taylor úr arra készített, hogy erről beszéljek. Az Európai Unióban a, a finompor okozza a legtöbb problémát, nagyon sokan halnak meg emiatt, hogy a CNG gépjárművék esetében ezt a finompor koncentrációt nullára lehetne csökkenteni, az jó lenne, ugyanis ezek, az, ezek a, az autók nagyon is hozzájárulnak számos halál esethez. Az euró 5 euró 6 normák, és ennek kapcsán a CNG-t azért kezelték másképpen, mert volt egy új norma a vízhidrogenek esetében, nem lehet az, hogy a gáz járműveket a piacról kiszorítjuk a járművek érdekében, mind a kettőre szükség van. Én úgy gondolom, hogy jó az e-mobilitás, jó az, hogyha senki bocsátás az autók esetében, viszont ez azt jelenti, hogy ezt áthelyezzük az iparra, és ezért a CNG járműveket nem lehet minden megoldásként kezelni. Szerintem a CNG járművek egy jó átmenetet képezhetnek majd, és úgy gondolom, hogy úgy kell alakítani majd a lehetőségeket, hogy ne kelljen megtiltani ezeket a gépjárműveket, hanem ez egyfajta átmeneti időszakot jelentsen. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Ivo Bellet. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy véletlen, de lehet, hogy nem. De holnap lesz egy sajtóközlemény a Transport uh, Mobility kutató csoport részéről, a Löwen Egyetemről, tehát komoly tanulmány ez, és az elektromos autókról szól ez, nem a kibocsátásról, hanem a finomporról, illetve a nitrogén kibocsátásról, és úgy tűnik, hogy mind a nitrogén, mind pedig a finom por kibocsátás ugyan olyan, mint a kisebb fajta modern benzinautók esetében, tehát kihasználom ezt az alkalmat arra, hogy a bizottság szempontjából mit jelent ez. Úgy tűnik, hogy az elektromos autók esetében ugyanolyan magas a nitrogén kibocsátás, mint a benzinautók esetében, és itt nem a kipufogó gázokról van szó, hanem a nem kipufogó gáz kibocsátásokról, tehát ezek nem kötődnek a kipufogó gázokhoz, ezek, fel is olvasom, például ezek a kibocsátások a fékek kopásához, az autókerekek kopásához kötődnek, és ilyenkor szabadulnak fel ezek a finom, az a, finom a finompor, illetve a nitrogén kibocsátás, és akkor valósul meg, tehát kíváncsi lennék a bizottság véleményére ezzel kapcsolatban. Grazie. E- Köszönöm. Most pedig talán a lista végére értünk. Megadom a szót a megadom a szót Pertédeli úrnak a Európai Bizottság képviselőnek, kérem válaszoljon az eddig felmerült kérdésekre. Very much, President. If you are Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden felvezetném, hogy milyen racionáléval fogalmaztuk meg ezt a javaslatot. Öt problémával kívánunk foglalkozni. Megpróbáljuk kijavítani a jelenlegi jogszabály hiányait. Három csoportba osztanám ezeket a problémákat. Elész, egyrészt a túlzott administratív terhektől próbálunk megszabadulni, másrészt alternatív kategóriákról van szó, és a harmadik csoportba pedig sorolnám a környezetvédelmi megfontolásokat. Első csoport, ezek olyan intézkedések tehát, amelyek nagyobb tömegű gépjárművekre vonatkoznak. Ugye itt kétszeres tesztelési igény van, ezt kéne úgy egyszerűsíteni, hogy egyszerűbbek legyenek tehát az administratív terhek, és mindezt ahhoz, annak kell kísérnie, hogy ne változzon a levegő minősége. Második dolog, bizonyos kategóriák esetében az ammónium kibocsátást kell csökkenteni, illetve a metánt is imáron beszámítjuk a széndiokszid kibocsátásba. A harmadik csoportban olyan gépjárművek szerepelnek, melyek esetében bizonyos szennyezőanyagokra térünk ki, itt a könnyű tehergépjárművekre gondolunk. Vannak egy, ezzel kapcsolatban már létező határértékek a nitrogén dioxid esetében, illetve az alacsony hőmérsékletű technológiák elterjedését is megpróbáltuk figyelembe venni. Ami a képviselő kérdéseit illeti, rövidesen a bizottság bemutat egy javaslatot, az úgynevezett Real Driving Emission javaslatot, folyik a munka, és ezek, a, ezek az iránymutatások ki fogják egészíteni ezt a rendeletet, hatékonyabbá teszik, hiszen a valós kibocsátási értékek közelebb esnek majd a rendeletben foglalt értékekhez. Aztán a javítási és fenntartási tájékoztatásra vonatkozott egy kérdés. Erre vonatkozik néhány kitétel a javaslatban, de az ide vonatkozó információ oroszlán része egy másik rendeletben kap helyet. Aztán az mérő, illetve ami a sebességváltó állását illeti erre vonatkozó mutató is szükséges. Ez befolyásolja a vezető viselkedését, A legfontosabb dolog, amire a képviselők rákérdeztek, a delegált aktus természetére vonatkozik. A Lisszaboni szerződés értelmében együtt döntéses eljárás vonat, eljáráshoz tartozik olyan, tartoznak olyan anyagok is, amelyeket korábban, amelyek korábban a bizottság hatáskörébe tartoztak, és ne felejtjük el az omnibus javaslatot sem. Új intézkedések végrehajtására is vonatkozik ez, illetve az, a már létező intézkedésekre is, mégpedig delegált aktus formájában a típus jóváhagyás esetében az úgynevezett kettős szintű megközelítést alkalmaztuk. Egy együttdöntéses eljárás tartozik a, vonatkozik a határ értékekre, a hatályra. Egy végrehajtású rendeletben foglaltatik mindez. Ezt a megközelítést már korábban is kérvényezte a parlament azért, hogy az együttdöntéses jogalkotó, vagy az együttdöntésben dolgozó jogalkotóra háruló teher csökkenjen. Hajlandóak vagyunk arra, hogy pragmatikus megoldást találjunk a parlamenttel és a tanácssal egyetemben. Köszönöm. Köszönöm. Nézzük a következő napi rendi pontot. Ötös napi rendi pontról van szó. Itt a 106 os szabályról van szó az üzemanyagok, az üzemanyagok irányelvben, ezzel kapcsolatban van egy ellenvetés, Eckhout, és aztán Gerbrandi kollégáknak adom meg a szót, hogy felvázolják, miről is van szó. Azt hiszem, ő nekik maguknak volt ellenvetésük. Ki kezdi? Ki szeretne hozzászólni először? Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, this part we did... Köszönöm szépen. Én kezdem, hogyha Gábor Andél egyetért ezzel. Azok számára, akik nem ismerik ezt a fájt. Ez ismételten egy elhúzódó, hosszú dokumentum. Ez, amiről az EU dolgozik, ez a üzemanyag irányelv. Látni kell azt, hogy sokkal szélesebb körül ez a vita. arról van szó, hogy milyen lehetőségei vannak a cégeknek, hogy csökkentsék a kibocsátásokat, ezáltal a különböző olajokat alkalmaznak. Pont ebből kifolyólag az Európai Bizottság 2011-ben azt javasolta, hogy különböző értékek legyenek különböző olajok esetében, és a legérdekesebb ezek közül a, az olajpala volt. Ez a dolog azonban a tanácsban elakadt, mert bizonyos tagállamok ellenezték ezt, főként azok, ahol vannak olajcégek, a választókerületekben, mondjuk ezt így. Gondolhatnánk itt az Egyesült Királyságra is, a BP-re, a Hollandia, ahol a Shell van, Franciaországban ugye a Total, tehát egyértelmű, hogy honnan jött az ellenzés, de voltak olyan országok is, amelyek tartózkodtak, akkoriban, tehát egyetemi volt, ez egy nem egy olyan dokumentum volt, ahol nagy lett volna az ellenállás, volt emellett támogatás, viszont nem született meg a szükséges többség, ezért a bizottságnak ismételten le kellett ülnie az íróasztalhoz, és hát elég hosszú időbe tellett, amíg ismételten javaslattal álltak elő, három évbe telett ez, és ha most megvizsgáljuk az új javaslatot, akkor azt látjuk, hogy különböző értékeket vesznek figyelembe, illetve ezek eltűntek a különböző értékek, mert hogyha megnézzük csak az adatokat, akkor még mindig ugyanazt az értékeket eh, látjuk. A, a kátrányhomok esetében ez azt jelenti, hogy különbözőek az értékek, viszont törölték azt az opciót, hogy azokat az értékeket figyelembe lehessen venni, ami azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy a 6%-os csökkentést 2020-ra el lehessen érni, a bizottság elvett az egyik lehetőséget, vagyis, hogyha valaki gyártó, akkor persze meg lehet vizsgálni az olajkeveréket, és a legmagasabb széntartalomra lehet koncentrálni. Ezt az opciót most elkerülték, azért most már egy egységes érték van. Ez egy olyan lépés, amit, eh, ami nagynak tekinthető, és pontosan én ezért vagyok ez ellen, mert számomra ezt ellenezni kell, mert elvesznek egy lehetőséget, amivel egyébként a 2020-as célokat el lehetne érni. Korlátozzák a szereplők számára a lehetőségeket, és a bizottság ezt direkt céllal teszi ezt. Ezért ellenzem én ezt. Lehet, hogy a bizottság majd le tudja magyarázni azt, hogy miért törölték ezt a lehetőséget, és ugyanakkor látni kell azt, hogy különböző kibocsátási értékek vannak a különböző anyagok esetében, hogyha egy kicsit tovább olvassuk a javaslatot, ami ugyancsak aggasztó számomra, és szeretnék erre majd a bizottságtól választ kapni, hogy most már nincsen a gyártók számára lehetőség arra, hogy az igazi értékeket közöljék. Ezt a lehetőséget miért törölték? Mert most már a lehető legjobban teljesítő gyártók számára sem nem létezik az a lehetőség, hogy jelentsék azt, hogy jobban teljesítenek. Hát igazából ez egy furcsa helyzetet teremt. A harmadik kérdés pedig az, hogy semmilyen felülvizsgálatot nem terveztek be. Ez eléggé aggasztó, mert az üzemanyag minőség irányelv tekintetében a bizottság nem mondott semmit sem a közlekedésről, és tudjuk, hogy az üzemanyag irányelv nagyon hatékony módja annak, hogy a csökkentést el lehessen érni, de én mindig nem értjük azt, hogy az Európai Bizottság miért próbálja 2020 utára elhúzni az üzemanyag irányelvet. Hogyha nincsen már fölvizsgálati opció sem, akkor ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nem fogja folytatni az üzemanyag irányelvet. Itt az ideje annak, hogy eh, a bizottság most eh, erről már valami magyarázattal szolgáljon. Úgy gondolom, hogy az, amit a bizottság jelenleg javasol, az nagymértékben felhígítja annak a lehetőséget, hogy alacsonyabb szintetamú üzemanyagokkal lehessen előállni, és én kíváncsi lennék arra, hogy miért, tettek, miért jártak el így, és az utolsó kérdésem a bizottsághoz az lenne, hogy mondják el, hogy milyen nyomást gyakorolt a kanadai kormány erre a javaslatra, és mivel Ugye az EU tárgyalt Kanadával a szabadkereskedelmi megállapodásról. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság milyen mértékben volt nyomás a kanadai kormány részéről. És lehet, hogy emiatt csökkentették az előírásokat a bizottság részéről. Gerbendi. Köszönöm szépen, Grebrandi úr. Um, Köszönöm. Köszönöm szépen a bevezető szavakat. Ez azt is jelenti, hogy nekem nem kell mindent megismételnem, ami már elhangzott. Először is szeretném elkerülni a félreértéseket. Ez az ellenvetés nem magát az irányelvet érinti, hanem arra vonatkozik, ahogyan a 7-es A cikket megvalósította vagy alkalmazta az Európai Bizottság, és ez egy nagyon fontos külön, különbségtétel, tehát nem a maga az irányelv ellen van kifogásunk. A 2008-as, 9-es klíma és energia csomag utolsó részét még nem valósítottuk meg, tehát legfőbb ideje, hogy ezen a területen lépéseket tegyünk. Hogy a mi frakciónk miért emelt hangot a bizottság megvalósítása ellen, Nos, azért, mert általánosságban az európai politika hitelességéről van szó. Alapvetően arról van szó, hogy a tudományt használjuk fel a döntéshozatalunk alapjául, nem csak az éghajlattal kapcsolatban, hanem a társadalmi és gazdasági következmények tekintetében is. Mi is történt 2011 után, amikor az Európai Bizottság meghozta a 7-es A cikk megvalósítására vonatkozó döntés. Nos, a tanács blokkolta ezt, és ennek a fő oka az volt a tanács részéről, hogy a hatástanulmány nem volt kielégítően alapos. Mit tett az Európai Bizottság? Egy új hatástanulmányt folytatott, annak az eredménye azonban ugyanaz volt, mint az első eredménye, tehát kimondta, hogy az olyan olajok használta, mint a kátrányhomok, vagy a pala olaj magasabb kibocsátást eredményez, mint a hagyományos tüzelőanyagok, és ezért egy alapértéket párosítanak ezekhez, amely legalábbis nem stimulálná ezen foszilis tüzelőanyagok használatát. Ahelyett, hogy a saját hatástanulmányát komolyan vette volna az Európai Bizottság, egy pár héttel ezelőtt egy új döntést hozott a bizottság, amely döntés értelmében teljesen eltávolodnak az alapvető elképzeléstől. Az alapkérdésem tehát a bizottsághoz az, hogy mi az oka ennek a varga betűnek, hiszen hogyha a saját hatástanulmányukra hagyatkoznak, akkor tényleg nem értem, hogy hogy jutottak erre a következtetésre, és hogyan jutottak erre a javaslatra. Tehát itt bizonyos tisztázásra lenne szükség. A tanács felé intézem a szavaimat. Köszönöm, hogy eljöttek, nem olyan gyakran jönnek el az ilyen jellegű vitákra, tehát köszönöm a részvételüket. Tőlük pedig azt kérdezem, hogy most mit fognak tenni, hiszen látták a hatástanulmányt, a második hatástanulmányt, amelyet ők kértek. Egy következtetést lehet csak ebből levonni, ez pedig a 2011-es javaslat, most pedig a bizottság ehhez képest ugye hátat fordított ennek a javaslatnak, feltételezem, hogy a tanács ezzel nem elégedett, és azt kéri a bizottságtól, hogy térjen vissza az eredeti javaslathoz. De a kérdésem az, hogy hogyan gondolkozik a tanács. Aztán a második megjegyzés, az éghajlatváltozás a beruházásokról szól, hova fektetjük a pénzünket, azon foszilis tüzelőanyagokba, amelyek magas CO2 kibocsátással járnak, nem, nem egy okos beruházás. Hogyha a homok, a kátrányhomok, a palaolaj, illetve más nem, hagyá, nem hagyományos üzelőanyagok esetében egy, egy új referenciaértéket határozunk meg, akkor ezzel ezen szennyező olajok használatába történő beruházást visszafogjuk. Hogyha ettől az irányvonaltól eltávolodunk az új bizottsági javaslat értelmében, akkor ismét arra ösztönözzük a cégeket, hogy a lehető legszennyezőbb olaj területén történjenek a beruházások. A kérdésem tehát a tanácshoz és a bizottsághoz a következő, hogyan fogjuk az éghajlatváltozási, illetve energiaügyi célkitűzéseinket megvalósítani, hogyha a legszennyezőbb olaj felhasználását javasoljuk, illetve azt támogatjuk. Most pedig a bizottság következik, kérem válaszoljon a kollégánk ellen, kollégáink ellenvetésére. Thank you, uh, Mr. Chairman. Good afternoon. Köszönöm. Jó napot kívánok, elnök úr. Nagyon precíz, világos kérdést tettek fel a kollégái. Ezt a kérdést már régóta vizsgáljuk, és amikor az ember amikor elkezdtük 2009-ben a konzultációt, aztán az érintett felekkel 2010-ben egyeztettünk, vitát folytattunk a ö, tagállamokkal, 2012-13-ban nem sikerült ebben megegyezni, nagyon sok tanulmányt, konzultációt hajtottunk végre, tehát komoly erőfeszítéseket fektetünk ebbe a javaslatba, és szeretnénk mi hamarabb lezárni. Értem, hogy hogy eh, miért olyan frusztráló az, hogy hiányzik az utolsó eleme a 2009-2010-es eh, energiacsomagnak. Amikor legutóbb itt voltunk, akkor azt mondtam, hogy ez a javaslat az előző parlamenti ciklusban eh, már nem véglegesíthető, ez így is történt. Most itt van ez a szép termetes javaslat, a tanácsban ezt már megvizsgálták, jelenleg vizsgálja ezt a parlament, erről szeretnék most beszélni. A konkrét kérdésekre válaszolva. Miért? Miért töröltük a takarmány alapú megközelítést? Először is 2009-2013-ban er-, ezt vizsgáltuk, és amikor a hatástanulmányokat végeztük, akkor láthattuk, hogy ennek a megközelítésnek magasabbak lennének a költségei, mint a haszna. Tehát mindenképpen az arányosság elvét szeretük volna tiszteletben tartani, előtérbe helyezni. Ami a 2030-as klímaenergia csomagot illeti, ugye januárban azt a bizottság azt javasolta, hogy a 2020-as időszak után milyen mértékben kell, hogy csökkenjenek a az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásai. A tanulmányokban részletesen olvashatunk arról, hogy nincs egyetlen olyan rendszer sem, amelyben az összes kibocsátást tudjuk mutatni több száz, több száz rendszert alkalmaznak a világban, különböző vállalatok, vállalkozások más és mást választottak ki. Nagyon nehéz tehát így az adatokat begyűjteni, és a tagállamok számára is nagyon nehéz a megfelelő információt kiválasztani, vagy ezt rögzíteni, továbbítani a bizottság felé. Ezért gondoltuk azt, hogy a valós kibocsátás technológia nem megfelelő. Kanada kérdése. Az elmúlt években biztos, hogy mindenki egyeztetett ebben a kérdésben kanadaiakkal, mindenkinek voltak érvei, voltak munka, munkaműhelyek, próbáltak minket meggyőzni. És vannak olyan dolgok, amikkel egyet tudunk velük érteni, például a nyers olajnál nagyobb a kibocsátási szintje a kátrányolajnak, egy kontinúmban kell elképzelni ezeket a kibocsátásokat. Vannak olyanok, amelyeknek amely, ö, például a régi szovjet államok, vagy Nigériából származó kátrányolajok, amelyeknek nagyon magas a ö, széndiokszid, vagy a szén lábnyoma. De vannak jobb minőségűek is ilyen szempontból, vagy kisebb, alacsonyabb lábnyommal rendelkezők. Nekünk az a célunk, hogy piacra bocsátható nyers olaj rendszert, információs rendszert tudjunk létrehozni, tehát minden egyes cég, olajcég egyértelmű rendszerben rögzíti azt, hogy pontosan milyen minőségű anyagról van szó, és ennek kizárólag jelentéstétel szempontjából van jelentősége. Aztán beruházások milyen elvek szerint történjen ez. Ne felejtjük a 2009-es üzemanyag minőség irányelvet, annak a 9-es preambulum bekezdését. Itt arról van szó, hogy a különböző üzemanyagok esetében például gáz harmazállapotú vagy újra vagy megújuló típusú esetében milyen életciklussal kell működni. De tudjuk, hogy 2020 után nehéz lesz ezt megvalósítani. Például a tanács tíz nappal ezelőtt ismételten megszabta a megújuló energiaforrás célkitűzést, a jövőben is nyilván fordulunk e felé, tehát igen, mértékben irányítják azt, vagy gondolkodunk abból, abból a szempontból is, hogy mibe kell majd befektetni. Köszönöm, most a tanács következik. Parancsolja. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! A tanács a parlamenthez hasonlóan megkapta a javaslatot október 7-én. Komitológiai folyamatról van szó. Ami 2012-ben történt, gyakorlatilag az volt, hogy a bizottságnál megakadt a javaslat, el se jutott a tanácshoz. Gyakorlatilag 128-128 elányban voltak a, voltak a, a támogató javaslatok, illetve a, voltak a negatív javaslatok, illetve a, a tartózkodás 80-an támogatták. A tanácsban a munkacsoport megvizsgálta ezt a javaslatot október 8-án és 21-én, a delegációk 8-án kérhettek pontosításokat, plusz, plusz információt. Nyilván eltérő, eltérő reakciókat kaptunk, voltak erős kritikák is a delegációk részéről, de összességében a bizottsági javaslat nem kavart fel negatív hullámokat, tehát nem volt túlságosan negatív a reakció. Néhány dolog különös tekintettel felkeltette a tanács érdeklődését, például a határidő kérdését, illetve az eljárások harmonizálásának hiánya, a kibocsátás csökkentés kérdésében, tehát arról van itt szó konkrétan, hogy hogyan lehet számosítani az upstream emission reductions-t illetve a jelentéstétel esetében, hogy kell azt megoldani, hogy hogy oldható meg az a helyzet, hogyha egy cég több tagállammal is jelen van. Az elnökség a bizottsággal egyetértésben létrehozott egy olyan szöveget, amiben vannak módosítások, de ezek csekély módosítások hogyha mitológiáról van szó, akkor nagyon nehéz egy bizottsági javaslatot megváltoztatni, módosítani, és eh, nagyon szűkösek az erre vonatkozó határidők. Az elnökség tehát elvetette azt, hogy különböző tagállamokban lét, eh, működő eh, vállalatok együttes jelentéstételt tegyenek, tehát egy összevont jelentéstételt, és iránymutatásokat hoztunk létre arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet számosítani az upstream kibocsátások csökkentését. Tehát nagyon kevés a változtatás. November 13-án fog a környezetvédelmi munkacsoport erről véleményt mondani. Addig persze nem mondhatják, hogy hogy szavaznak majd. Utána következik a koreper és a tanács. Elvileg december 7 előtt kéne ezt véglegesíteni, tehát a két hónapos komitológiai határidőt így tudjuk betartani. Meglátjuk, mi lesz majd a tanács véleménye, de eddig olyan visszhangok értek el minket, hogy ennek a változtatásnak van pozitív, vonat, pozitív következménye, sőt, jobb ez, mint hogyha egyáltalán nem lenne javaslat. Jól, jó az tehát, hogyha van számítási módszer, így jobban lehet az üzemanyag minőségről szóló irányelvet alkalmazni. Köszönöm, elnök, köszönöm. Most pedig néhány kolléga jelentkezett. Berder kolléga. Thank you, Mr. President. Um, firstly, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék hangot adni csalódottságomnak a jelenlegi helyzet miatt teljes mértékű párfordulás ez a bizottság részéről. Azt hallhattuk a tanácstól, hogy amikor a klímaváltozásról beszélünk, és amikor a fellépésről beszélünk, hogy csökkentsük a földre nehezedő károkat, akkor most már el kell térnünk a politikától, és ami elérhető, az a tudományos bizonyíték. Ez azt mutatja, hogy a homokolaj a legszennyezőbb üzemanyag. Ha figyelmen kívül hagyjuk a tudományt, és azt mondjuk, hogy ez túlságosan nehéz, akkor azt láthatjuk, hogy ez nem helyes megoldás azt mondani, hogy Nigéria sokkal szennyezőbb, mert ott gázt égetnek. Nem hiszem, hogy a homokolaki termelése lenne a megfelelő megoldás bármire. Hogyha a bizottság, és én korábban a kereskedelmi szabadságban dolgoztam, és mi is foglalkoztunk a karolai szabadkereskedelmi megállapodással, és volt egy olyan benyomás, hogy volt nyomás a részéről a homokolaj tekintetében, és óriási volt ez a nyomás, és a kérdésem ennek kapcsán az az, hogy mindenképpen üzenetet kell küldeni az aggódó emberek számára, el kell mondani azt, hogy semmi köze ennek a TTIP megállapodáshoz, nem lehet a környezetvédelmi előírásainkat csökkenteni, és mégis mi történt? Mi történt a kanadai szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán, illetve a homok olaj kapcsán? A bizottság fejet hajtott, nem tudom, hogy eh, hogyan tudom majd elmagyarázni a választóinknak azt, hogy azt mondtuk, hogy a TTIP nem fogja majd csökkenteni a környezetvédelmi előírásokat, mert a bizonyíték más mutat, például Kanada esetében. A második pontom, a múlt hónapban a tanács meghatározta 2030-as eh, klíma előírásokat, a üvegházi kibocsátásokat 40%-kal szeretné csökkenteni 2030-ig, az üzemanyag előírásokra vonatkozó irányelv 2020-ban fog majd lejárni, hat éve még addig. Kíváncsi vagyok arra, hogy érdemes -e ezt folytatni, vagy inkább mondjuk azt, hogy rendben, most már Árti úr is elmondta a meghallgatása során, ő azt mondta, hogy a legnagyobb prioritása az az lesz, hogy a 2030-as klíma és energia csomagot végrehajtsa. Lehet, inkább azt kéne mondanunk, hogy nem tudjuk még, hogyan fogjuk ezt majd tenni, és inkább egy másfajta megközelítésre van szükség, mert nem lehet az, hogy a homokolaj ugyan olyan mértékben legyen félelme, mint bármilyen más nyersanyag. Az észak amerikaiak nézik azt, mit teszünk mi itt Európában, tudják, hogyha Európa megtiltja a homokolajat, akkor ők is azt mondhatják, hogy európai gondolkodik, és mi is ezt akarjuk. Nem jó az, hogy megengedjük a homokolaját, az, hogy nincs egy megfelelő érték emellett, ez nem helyes, A parlament már többször hangsúlyozta azt, hogy mi nem akarjuk ezt az anyagot, hogy megfelelő értéket szeretnénk. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek ismételten ezt kell mondania a tanács irányába, a bizottság irányába. Azt kell mondjuk, hogy mi ezt nem fogjuk engedni. A kolléga. Köszönöm szépen. Ivo Belet következik. Belet. Sorry, Chairman. I was not sleeping. Elnézést, elnök úr, nem aludtam, sőt, épp ellenkezőleg. Tisztelt kollégák, természetesen megint nem könnyű témáról van szó. Először is a saját frakciónk nevében szeretném megerősíteni és tisztázni azt, hogy egyetértünk. Az Európai Unióban fontos, hogy felvállaljuk a szerepünket, és a minőségre összpontosítsunk, csökkentsük, illetve eltöröljük a, a nem hagyományos tüzelőanyagok használatát, mint a kátrányhomok, amelyek magas üvegházhatású gázokat, nagyon nagy mértékű üvegházhatású gázokat bocsátanak ki. A múlt hét során a kap állásfoglalás kapcsán a frakciónk támogatta Frevandi kolléga javaslatát, Végigolvasva a bizottság hatástanulmányát felfigyeltünk arra, hogy a bizottság elismeri azt, hogy a választott politikai iránymutatás a legegyszerűbb, ugyanakkor környezetvédelmi szempontból rosszabb, mint a többi lehetőség. Tehát valóban ez az alkalmazott metodológia nem tesz különbséget a hagyományos olajok, illetve a kátrányhomok vagy homokolaj között. Tehát természetesen környezetvédelmi szempontból nem tökéletes megoldás, de tisztelt kollégák, gyakran nem létezik ideális megoldás. Mit is veszíthetünk akkor, hogyha ugye elutasítjuk a jelenlegi javaslatot, nos, mi amellett vagyunk inkább, hogy legyen metodológia, legyen iránymutatás, hogyha az nem is tökéletes, mint az, hogyha semmi nincs a kezünkben a következő években. Tehát a kérdés a következő, a jelenleg javasolt metodológia megfelele a célnak, átalakítható-e egy hatékonyabb eszközé, egy szélesebb 2020-as stratégia keretében hozzájárulhat -e ahhoz, hogy a célkitűzéseinket megvalósítsuk. Köszönöm. Köszönöm, Fária úr következik. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértve azzal, ami már elhangzott, az új bizottság javaslatában az üvegházhatású gázok intenzitásának kiszámítása oda vezet, hogy növekszik a kátrányhomok felhasználása Európában, illetve a közlekedési tüzelőanyagok esetében is növekedést várhatunk. Hogyha meg akarunk felelni a 6%-os csökkentésnek, ami ugye az irányelvben szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy plusz bioüzemanyagokra van szükség, 4 milliárdba kerül ez évente. Kérdésem pedig a következő, a bizottság rámutatna a háttérben levő érvekre. Gracias, presidente. La directiva sobre calidad de combustible en la última parte. Köszönöm az üzemanyag minőségről szóló irányelv, 2009-es anyag, ezt még nem, ez még nem lépett hatályba. Ez pontosan azért fontos irányelv, mert mert a kátrány homokból származó olajra is vonatkozott volna. 2000, a 2011-es javaslatban két dolog szerepelt, egyrészt az összes nem hagyományos forrásból származó, származó olajnak a határértékeit, másrészt pedig, hogy mit kell tenni a különböző olajcégeknek. Szerintem botrányos az, hogy még mindig nem sikerült ezt életben léptetni, még mindig nincsenek határértékeink, még mindig az olajcégek nagyon szennyező olajkitermelést finanszíroznak. A bizottság hatástanulmánya mutatja azt, hogy, hogy figyelembe kell venni a környezeti hatásokat, illetve az ár vonatkozását is. Az olajcégeknek E, e, olajcégeknek e, nem szabad importálniuk ezután a kátrányolajat, csak egy körülbelüli adatról, adatot kell adniuk, tájékoztatván arról, hogy pontosan mekkora, anyag, mekkora mennyiséganyaggal dolgoznak. A kanadai és az Egyesült Államokbeli kormányok nyomást gyakoroltak és ennek az volt a célja, hogy megkönnyítsék a, az üzemanyag minőségre vonatkozó szabályokat. A bizottság a tárgyalások, a TTIP-es tárgyalások során ismét elővette ezt az irányelvet. Láthatjuk, hogy meg akarnak szabadulni ettől az irányelvtől többen is, pedig ennek az lenne a célja, hogy a piszkos kanadai vagy másonnan származó kátrányolajat behozhassuk ide. Itt nagyon komoly gazdasági minőség, mennyiségről van szó, például Spanyolország esetében. A szűkebb hazámban is nagyon komoly gondot jelent ez, itt az átlagnál sokkal magasabb a környezeti okokra visszavezethető halálesetek száma. Sokkal több a veszélyes anyag, réz, nikkel és ólom tartalma is 5-10-szer nagyobb, mint a normális nyers olajak számában, nyers olajokban. sokkal többször kell felmelegíteni az ilyen módon előnyert olajat, ez is plusz költséget jelent, illetve külön veszélyt jelent azon lakosok számára ez a kátrányolaj, hogyha, akik közel élnek az olajfinomítókhoz. Tehát ez egy szennyező és drága olajforrás és ne felejtjük el azt, hogy mindennek milyen hatása lehet az, a, a gáz kibocsátásra is. Azt hiszem, hogy ezzel sokat tehetünk, sajnos azért, hogy még rosszabb legyen a klíma rosszabbak legyenek a klímaváltozással kapcsolatos adatok. Az előző bizottság mindent megtett azért, hogy ezek az olajtípusok ezeknek az olajtípusoknak az aránya csökkenjen. Nos, kötelező érvényű célkütőzésekre törekedtek. Elvileg ugye 2020-tól lennének ezek kötelező érvényeik. Arra kérem a bizottságot és a tanácsot, hogy tartsák be az ígéretüket, és tartsanak ki a belet, amit korábban nekünk mondtak. Köszönöm, Torvalds úr. Thank you, Chair. After this... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolog világos ebből a vitából. A bizottságot nem lehet azzal vádolni, hogy túlságosan konzisztens lenne, ami nem meglepő. Amit hallhattunk, az az volt, hogy nem sikerült közös nevezőt találniuk ahhoz, hogy az olaj esetleges forrását értékeljék, amely inkább szerintem politikai vagy mentális tehetetlenség. Ugyanakkor a közeljövőben Turkuból Stockholmba tartó hajó, hajót arra fogják majd kényszeríteni, hogy mindenről számoljon be, hogy mit szállít embereket, gépjárműveket, bicikliket. Tehát néhány területen megtalálják a lehetőséget arra, hogy meglegyen a jelentés készítés, más területeken pedig politikai problémákba ütköznek, azt mondják, hogy nem tudtunk megoldást találni. Úgy gondolom, hogy ez inkább intellektuális lustaság. Szerintem egy üvegház kibocsátási indexet kellene létrehoznunk a jelentés készítési kötelezettség szempontjából. Ezt láthatjuk már az ipar néhány részén. Így meg lehetne azt vizsgálni, hogy mennyi üvegház gáz bocsátanak ki, ezáltal, hogyha semmit nem tesznek. Gróte úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok a homokolaj lobbinak, kitűnő munkát végeztek pontosan emiatt kell tiltakoznunk, mert az üzemanyag minőség irányelvnek nagyon fontos hatással kellene járnia. Az Európai Bizottság javított is ezen. A gond azonban az az, hogy ismételten a tanács hagyta magát befolyásolni, valószínűleg a Kanadával kötendő szabadkereskedelmi megalapodás kapcsán a kérdés az az, hogy most mi történik, elutasítjuk ezt, mert akkor nem lesz semmi a kezünkben, de ha mégiscsak megengedik ezt, akkor benne lesz ez a pont, ami miatt szégyenkeznünk kell majd. Tehát a homok olaj miatt kell majd szégyenkeznünk, és emiatt eh, igazából két rossz közül kell választanunk, és a korábbi pontoknál is láthattuk azt, hogy a parlament számára fontos az ebben a periódusban, hogy eh, a lehető legkevesebbet eh, adjunk a komitológia kezébe, a lehető legtöbb dologról mi döntsünk, mert különben akkor egy dilemába kerülünk, mint most is, és nem tudunk majd igazából egy, egyik, vagy másik irányba sem elindulni. A szocialista és demokrata frakció nevében még nem zártuk le a vitánkat. Ahogy mondtam, szeretnék gratulálni ismételten a homokolaj lobbinak kitűnő munkát végeztek, mert ismételten egy olyan jogszabály fog születni, ami miatt szégyenkezhetünk. Köszönöm szépen, Eichhaut úr. Chairman, I'll just be brief because... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, nagyon röviden. Azt hiszem, hogy nagyon jó első eszmecsere után vagyunk, mégis egy kérdésre visszatérnék a bizottsági anyagban. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt minősíteni, de mégis eléggé sértőnek tartom, hogy a bizottság a parlamentnek szánt válaszában teljesen másképp fogalmazza meg a költségeket, mint a hatástanulmányban. Mondván, hogy ez a hatástanulmányban szerepel, de hát teljesen aránytalan költségeket említ a 2011-es opcióból, tehát az eredeti bizottsági javaslatból. Mégis, hogyha megnézzük a hatástanulmányt magát, tehát azt, amit a bizottság készített, és ebből idéznék, mert akkor lehet, hogy egy kicsit őszintébb síkra tereljük a beszélgetést. Tehát idézem, szerény költségemelkedést jelent az intézkedés, azonban administratív költségekkel jár, és a nemzeti hatóságokra ró teher azonban elenyésző később, amikor az üzelő, tüzelőanyagokról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ezek a költségek túlságosan alacsonyak ahhoz, hogy a piaci struktúrát jelentősen megváltoztassák. Ezek a hatástanulmányból vett idézetek arra az opcióra vonatkozóan, amelyről most azt mondja a bizottság, hogy aránytalanul magas a, kö, a költsége. Tehát itt most vagy vagy egy másik hatástanulmánya dolgozik a bizottság, akkor szeretném tudni, hogy melyik az, vagy pedig, vagy pedig szándékosan eltorzítják a válaszukat azért, hogy támogassuk ezt a jelenlegi opciót, de akkor ne idézzük a hatástanulmányt. Tehát itt elvi kérdésről van szó. Nem szeretem, hogyha hazudnak nekem, és attól tartok, hogy itt pontosan ez történik. Azt hiszem, hogy ezt mindannyiunknak fel kell ismernünk. And now the last, uh... Köszönöm. Děkuji, pane předsedo. Úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon röviden kívánok hozzászólni, hiszen alaposan körüljártuk a kérdést. Két vagy három évvel ezelőtt a tájsavról beszéltünk, és akkor csökkentettük az európai normát, az európai szabványt, azért, mert kereskedelmi megállapodással kapcsolatos problémák voltak. Most ahelyett, hogy állategészségügyi ellenőrzéseket végeznénk a mészárszékeken, megváltoztattuk a véleményünket, és most itt ismét arról van szó, hogy a környezetvédelmi szabványainkból engedjünk. Hirtelen már nem számít, hogy milyen olajforrásokat használunk, esetleg olyanokat, amelyek káros hatással vannak a környezetre, pusztán azért, hogy egy harmadik féle való kereskedelmi megállapodást támogassunk. Ezt nem tartom korrektnek, véleményem szerint Ezt a bizottság szándékosan tette. Köszönöm szépen, megint a bizottság következik. Nyilván van mondani valója. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy ismét megkaptam a szót. Köszönöm a kérdéseket. Kezdjük azzal, hogy hogy is néz ki ez a folyamat, tanácsi kollégám is utalt erre. Komitológiai járásról van szó. A bizottság semmilyen döntésre nem jutott 2013-ban, tehát sem pozitív, sem negatív döntés nem született, született, ezért jutottunk el megint a tanácsig, és a parlamentnek van ellenőrzési vagy vizsgálati joga a javaslattal kapcsolatban. Elképzelhető, hogy a parlament át negatívan szavaz, és akkor a bizottság újra kell, hogy kezdje az egész folyamatot. 5 évük van, a 2020-as időpontig. Tehát végül is van még időnk arra, hogy ezt az új döntéshozatali módszert alkalmazzuk. Nézzük az egyéb kérdéseket. A hat százalékos cégkütőzést hogyan lehet elérni. A bioüzemanyag az egyik lehetőség, a másik az lenne, hogy a metán gáz hogy a metán gáz megpróbáljuk valahogyan elkapni, vagy CNG, LPG módszerek használata. Számos módja van annak, hogy a 6%-os célkütőzést eléjük, anélkül, hogy csak a bioüzemanyagokra koncentrálnánk. Azt is ki kell emelnem, hogy ez a jogszabályi javaslat 2020-ban kifut, tehát akkor jár le a 2020-as célkitűzés, ez a 6 százalék. A bizottság januárban azt a nyilatkozatot adta ki, hogy ezt a jövőben nem folytatjuk, ezt a célkitűzést. Most egy jelentési rendszer dolgozunk ki, amelynek alapján tudnánk a különböző nyers olajak széntartalmát, amelyeket az európai fel, olajfeldolgozókban dolgoznak fel. Ez fontos. Tud, tudnánk, hogy honnan származik, tehát kanadai, vagy nigériai, libériai, stb. vagy az északi tengerből származik és tudjuk ezek után, hogy a 2030-as tégítőzéseket ezekkel az olajokkal mennyire lehet elérni. Tehát ez kiemelendő, tudnunk kell ezeket, vagy ismernünk kell ezeket az adatokat a jövőre nézve. A kereskedelmi egyezmények, a TTIP, vagy egyéb egyezmények nem az én asztalom, de tudom, hogy a TTIP folyamatban beszéltek ezekről a témákról, például Kaliforniában nagyon nehezen megvalósítható az alacsony széntartalmú üzemanyagokra vonatkozó jogszabály, úgyhogy nem nagyon hiszem, hogy az amerikaiak lelkesen felevenítenék ezt. Aztán, ami az erős kritikát illeti, hogy amikor azt mondom, hogy arányosan kell reagálni, akkor arról is beszélek, hogy 2020-as célkitűzésről van szó, utána semmiről. És a bizottság így alkotta meg ezt a javaslatot. 4-5-6 évről van szó összesen a tagállamoknak két éve lesz arra, hogy ezt a tagállami jogszabály jogban megjelenítsék, tehát összesen max. négy éve lesz. Szerintem, hogyha nagyon bonyolultak lesznek az ellenőrzési egyéb folyamatok, eljárások, akkor az nincs összhangban, az túl nem arányos azzal kapcsolatban, nem arányos ahhoz képest, hogy mit érünk el ezzel, és mennyi időnk lesz rá. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie. E- Köszönöm szépen. Most pedig azt hiszem talán lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Következő napi rendi pontunk az ügynökségekre vonatkozik. Kérem az ügynökségek képviselőt, hogy fáradjanak fel ide a pódiumra. Így optimálisan tudjuk velük megbeszélni ezt a témát. Akkor. sí, sí. Cari colleghi, così come eh, ricorderà... Kedves kolléga, a koordinátorok bizonyára emlékeznek rá, hogy szeptemberben a koordinátorok ülésén az a döntés született, hogy alkalmat biztosítunk azon ügynökségek igazgatóinak, akiknek a tevékenysége kapcsolódik a mi szakbizottságunkhoz, hogy eljöhessenek ide. Ezért is szerveztük meg ezt a mai találkozót. Érdekes lesz most a formátum. Először lesz egy közös rész, Először a vegyi ügynökség igazgatója fogja, be, fogja bemutatni az összes ügynökséget. Utána pedig két blogban halljuk ezt. Először az EEA-t, EEA igazgatóját hallgatjuk meg, illetve a vegyi ügynökség igazgatóját utána föltehetnek, a kérdés, föltehetnek kérdéseket a képviselők, és igazgatók erre válaszolnak, aztán lesz egy második rész. Az EFSA, az ECDC és az EMA igazgatóit fogjuk meghallgatni, és utána következik a vita. Az volt az elképzelés, hogy egyrészt bemutassuk az ügynökségek tevékenységét, de mást másrészt pedig az, hogy az új képviselők, akikből nincs kevés itt a szakbizottságban, jobban ráláthassanak ezen ügynökségek tevékenységre. Most pedig Dánszet igazgatónak szeretném először megadni a szót. 15 percben kérem, hogy mutassa be az ügynökségeket. Good, after, good afternoon to all of you. Um... Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök minden parlamenti képviselőt. A kollégáim nevében, a többi ügynökséget képviselő kollégáim nevében szeretném megköszönni önöknek a meghívásukat, és azt a lehetőséget, hogy bemutathatjuk a munkánkat itt önöknek. Különösképpen VIA elnök úrnak szeretnék köszönetet mondani, akár csak a korábbi elnök úrnak is, Gróta úrnak is, aki előállt ezzel az ötlettel, hogy tartsunk egy ilyen bemutatót. Hérdanszet eh, vagyok, eh, a Európai Vegyi Ügynökség elnöke vagyok, és a kollégáim nevében én fogom ezt a kis bemutatót tartani. Én vagyok talán a legidősebb, vagy, vagy talán én vagyok a leghelyesebb, de hát ezt mindenki majd maga dönti el. Ennek a bemutatónak a célja, ennek az előadásnak a célja az az, hogy egy kicsit áttekintsük azt, hogy mi mit teszünk az állampolgárok érdekében Európában. Hát kezdjem az előadásomat a következő kis prezentációval. Remélhetőleg sikerül majd mozgatnom a diákat. Sorry for this. Elnézésüket kérem a technikai probléma miatt. Remélhetőleg a komputerre sikerül majd irányítani. Remélhetőleg sikerül megkapni az első diát. Hát akkor elkezdem. Hamarosan, remélhetőleg és már látják is. Egy kis képet láthatunk, egy piknik van ezen a képen, egy család, barátok pikniket tartanak egy parkban, és úgy tűnik, hogy ez nagyon el van távolodva, messze áll ez az öt ügynökség munkájától, viszont ha jobban megnézzük ezt a képet, akkor azt láthatjuk, hogy van étel, és ez az étel biztonságos az EFSA munkája miatt, vagy a játékok, amivel a gyerekek játszanak, vagy a takaró, amit ülnek, vagy a ruhák, azok is biztonságosak, mert az EHA, a Helsinki vegyügynökség jól kezeli a vegyi anyagokat. A környezet is ugyanilyen kedvező, a környezet ünnepség munkája miatt, és ha esetleg betegek, akkor a lehető legjobb gyógyszereket tudják megkapni a gyógyszerügyi ünnepség munkájának köszönhetően. Egy tó közelében egy, a füvön ülnek, lehet, hogy nem látszódik az a képen, de lehet, hogy vannak szúnyogok a környéken, sőt kullancsok is a fűben, A Stockholmi megelőzési Központ munkája nagymértékben csökkent a lehetőségét annak, hogy elkapjuk ezeket a betegségeket ezektől a rovaroktól. Tehát nagyon fontos ez a munka, az összes ügynökség munkája, tehát megvédi a, ezeket az embereket. mi mindenképpen az Európában élők egészségét, jólétét próbáljuk megőrizni, elősegíteni azáltal, hogy független tanácsot, információt adunk az európai állampolgároknak, illetve a politikai döntéshozóknak. Ez mind bizonyítékon és a tudományon alapul. Általában különbözőek a jogotási kereteink, viszont közös célokat követünk az ügynökségek által. hogyan tudunk mi hozzáadott értékkel eh, szolgálni. Mi minden érdekült felet próbálunk bevonni a munkánkba. Az EU állampolgárok egyforma védelmi szintet élveznek, mert közös eh, normákat eh, fogalmazunk meg, tudományon alapuló politikát, illetve információt adunk, és így a nyilvánosság számára kisebb a költség, hogyha EU szinten lépünk fel. mi tömörítsük a lehető legjobb EU tudósokat, és ezáltal összegezhetjük a tapasztalatokat. Így az EU politikai döntés azok sokkal több információt kaphatnak, független információt és tanácsot. Egy EU szintű perspektívát tudunk kínálni. Hogyan tudunk önöknek segíteni? szakértői vagyunk a saját szakterületeinknek, technikai és tudományos információval tudunk szolgálni már a jogszabályok előkészítése során. Ezen kívül segíthetünk a jogszabályok végrehajtásában is, és a végrehajtást általában a tagállamok végzik közösen, és ezen kívül technikai jellegű információval is szolgálhatunk a különböző programok esetében, és egy közvetlen visszajelzést tudunk adni a meghozott jogszabályokat illetően. Mindenfajta specifikus kérdéssel foglalkozunk, amit önök nekünk feltesznek. Ezzel a kis tablóval szeretném zárni ezt az előadást ez az öt igazgató. Van néhány kis tájékoztató füzetünk is a termen kívül. Ezen kívül van egy oldal is, amelyben szerepel az elérhetőségünk is. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen ezt a kis előadást. Most pedig az Európai Környezetvédelmi Ünökséggel kezdjük. Hans Breunings úr, az igazgató fog most hozzászólni, tessék. Sure. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselő urak és hölgyek, nagy megtiszteltetés számára, hogy az Európai Környezetvédelmi Bizottságot bemutathatom az előbb említett öt ügynökség közül. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség küldetése, hogy megbízható, célzott információval szolgáljunk önöknek, illetve a közvélemény számára. Információt hoz, adjunk a politikai döntéshozóknak, illetve a nyilvánosságnak. És amikor a döntéshozókról van szó, akkor európai szintű döntéshozatalra utalunk. Együttműködünk az Európai Bizottsággal, a parlamenttel, a tanácsal és más intézményekkel is. Együttműködünk a Eurostep-el, az Európai Kutatási Központtal és más intézményekkel. Nemzeti szinten is 32 tagszervezettel rendelkezünk, plusz a Izland, Wittgenstein, Törökországban is vannak ügynökségeink, tehát megpróbálunk nemzeti szinten pontos információval szolgálni. Miért tesszük mindezt? Nos, Azért, mert szeretnénk mérhető eredményeket elérni a környezetvédelem, illetve a fenntartató fejlődés terén. Ez a legszélesebb körű megközelítés, ez adja a munkán keretét. A céljaink a következők, megkívánjuk erősíteni azt a tudást, amelyek a politikai, politikák hátterében állnak, tehát mi szeretnénk a tudás forrása lenni a politikai megvalósítás terén, illetve az európai környezetvédelmi és éghajlatváltozási politikákra utalok, több mint 500 jogszabály áll rendelkezésünkre, és ezekkel kapcsolatban információval szolgálunk, hogy hogyan is állunk a standardok, a célkitűzések tekintetében. Ezen kívül egyre inkább a politikák értékelésére összpontosítunk arra, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, és hogyan lehet jobban megvalósítani ezeket a politikákat. Ezen kívül a vezető tudásközpont kívánunk lenni a hosszú távú kihívások tükrében, ez megfelel a hosszú távú éghajlatváltozás és környezetvédelmi ágendának. És végül mi szeretnénk lenni a európai szinten az egyik legfontosabb szervezet, amely a tudást megosztja, illetve kapacitást épít. Itt szeretném megemlíteni, hogy együtt dolgozunk az Ionettel, mint egy 500 szakértőt fog össze ez a szervezet 35 országban. Együttműködünk a tudományos közösséggel, több formában is, és közösen építjük ki a tudás bázisát. A jön, vannak olyan ö, régiók, Mercosur és ASEAN például, amelyek ö, felveszik velünk a kapcsolatot, és modellként tekintenek ránk. Ha megnézzük a munkánkat, akkor azt látjuk, hogy ezt ezt a következő horizontban képzeljük el. Először is ott vannak a jogszabályok, a vízminőség, a levegőminőség, az ipari szennyezés, az éghajlatváltozás csökkentése, a közlekedési hatások, és ezekkel kapcsolatos minőségi kérdések mind-mind ide tartoznak. Jó pár jelentés készült ezekben a témákban, ezeket önök is ismerik. Másodszorban a 2020-2030-as horizontra összpontosítunk, az Európa 2020-as célkitűzésekre, az éghajlat és környezetvédelmén területén, illetve a 2020 as célkitűzésre, a biodiverzitás, a forráshatékonyság, az éghajlatváltozás és a környezetvédelem tekintetében ezzel kapcsolatban tudást és információt kívánunk szolgáltatni. Aztán a hetes környezetvédelmi cselekvési tervnek megfelelően hosszú távra is tekintünk, az alacsony szén kibocsátású társadalomra, a GHG csökkentésére, illetve Célunk az, hogy globálisan tekintsük ezekre a feladatokra. A kihívások tekintetében a következő diagramot használjuk. A hetes környezetvédelmi cselekvési terv arra vonatkozik, hogy jól éljünk a bolygónk határait figyelembe véve, és ez azt jelenti, hogy föl kell ismernünk az ökoszisztéma határait, a természeti erőforrások minőségét és mennyiségét figyelembe kell venni. Ezek a határok, ezek adják a határokat. A kihívás pedig az, hogy megfeleljünk a társadalom elvárásainak, újra gondoljuk a szociális és gazdasági rendszereket mindennek tükrében. Ez áll a zöld és körkörös gazdasági elképzelés középpontjában, tehát ezzel kapcsolatban is információt nyújtunk önöknek, illetve támogatjuk az önök munkáját. 2015 márciusában egy öt éves áttekintést adunk majd ki az európai környezetvédelemmel kapcsolatban. Ez egy nagy jelentés lesz, amely ezúttal 87 jelentést tartalmaz, mindegyik négy, négy oldalas. A legnagyobb meg a tendenciákat fogjuk bemutatni, hiszen azt is látjuk, hogy nem nemzetközi vákonban dolgozunk, hanem egy nemzetközi környezetben, amelyek meghatározzák, korlátok közé szorítják Európa lehetőségeit. Ezen kívül 25 tematikus tájékoztatást adunk, például a levegő minősége, a víz minősége, a közlekedés, az egészségügy kérdésében, illetve a zöld gazdaság különböző elemei tekintetében. Az éghajlatváltozás, biodiverzitás, környezetvédelem területén 39 országot vetünk össze, és egy ország specifikus tájékoztatást készítünk, ezen kívül a Fekete-tenger, a Földközi-tenger, illetve az északi sarkod vidékére is kitérünk. Egy szintézis jelentést készítünk majd, amelyet minden nyelvre lefordítunk, és itt Brüsszelben adjuk ezt majd közre 2015 márciusában, közösen a tanácsa, a parlamenttel és a bizottsággal már 30 ország jelentkezett arra, hogy nemzeti szinten is kiadja ezt a jelentést. És végül mindenkit arra kérek, hogy esetleg nézze meg, vagy ha lehet, akkor iratkozzon fel az információ megosztó eszközünkre, tehát egyszerűen rá lehet klikkelni arra, hogy mivel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatást kapni, értékelést, adatokat, illetve a kutatási eredményeket. eredményeket. Tehát zárásképpen annyit mondhatok, hogy remélem, hogy együtt tudunk működni a önök számára megfelelő kutatási eredményeket közzé tudjuk adni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen ismételten. Dánszed úr következik. Az EGHA ügynökségnek az igazgatójaként kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr! So we're going back to Helsinki now. Vissza Helsinkibe hadd mondjam el, hogy az Európai Vegyügynökség, viszonylag fiatal ügynökség, 2007-ben jött létre a REACH hatására. Korábban az Európai Bizottságnál dolgoztam, és úgy gondolom, hogy soha ügynökséget ilyen intenzíven nem készítettek elő, mint ezt. A bizottságtól 35-en dolgoztak azon, hogy 2007. június 1-én elkezdhessen munkáját, ugye ez pontosan fél évvel volt a jogszabály elfogadása után. Mi a munkánk? Az európai vegyi jogszabályok végrehajtását végrehajtása felett felügyelünk, amely az emberi egészségre, a környezetre, illetve az innovációra és a versenyképességre van hatással. Úgy tűnik, hogy itt ellentmondó célkitűzésekről van szó, de valójában nem erről van szó. Ezeket a célkitűzéseket nekünk ki kell tudni egyensúlyozni a jogszabályok megvalósításában, alkalmazásában. Ha nincs adat, nincs piac. Ez az egyik nagyon fontos mottója a jogszabálynak. Tehát, hogyha a vállalatok nem szolgálnak adatról, a vegyi anyagaik kapcsolatban, adattal a vegyi anyaggal kapcsolatban, akkor nem vihetik azokat piacra. És ha ez megtörténik, akkor akár a bíróság elé is citálhatjuk őket. Vagy that we have, we have organized our website. Mi is a munkánk. A szolgáltatás sok szerint bontottuk le a, jog, a weboldalunkat is, vannak IT eszközeink, amelyeket a, amelyeket a vállalkozások vagy a vállalatok rendelkezésre bocsátunk. Az a célunk, hogy a lehető legjobb tudásunknak megfelelően szolgáljuk őket. Iránymutatás tanácsot adunk a vállalkozásoknak, a vállalatoknak, hogy hogyan lehet a legjobban alkalmazni a jogszabályt. A vegyi anyagok biztonságos alkalmazásáról is adunk tanácsot, fontosnak tartjuk, hogy a tanács minősége, az információ minősége a magasabb szintű legyen. A vegyi anyagokról széles körű információ tájékoztatást adunk a polgárok felé, tehát a felhasználók felé, vagy bárki felé. Egész egyszerűen csak ha a honlapunkon egy vegyi anyag nevét be kell gépelni, és az összes ehhez kapcsolatos információhoz hozzájutnak. Osztályozzuk a vegyi anyagokat, mennyire veszélyesek, van-e engedélyezési követelmény. Ezekkel írjuk le a vegyi anyagokat, próbáljuk elérni, hogy a legveszélyesebb anyagokat fölváltsák alternatívákkal, és ez a, az iparban az innovációt segíti elé. Hol vannak életünkben a vegyi anyagok? Az összes képen megfelelhetők ezek. Minden anyag vegyi anyagokból van. Minden élőlény ilyen vegyi anyagokból van. Úgyhogy a vegyi anyag, mint fogalom, bizony mindenhol megtalálható. A REACH nyomán az a célkitűzésünk, hogy informáljuk az embereket, a, a vegyi ipart, amelyek alapján a környezet, környezetvédelmi meg, a környezetvédelmet helyezzük előtérbe, illetve a polgárok és a dolgozók érdekeit is. azoknak a vállalatoknak, akik betartják a reach ez előnnyel szolgál. Ugyanakkor védjük a környezetet is. Our work on biocides, on the biocides regulation. Ami a biocideket illeti, a biocid rendeletnek a végrehajtásán, végrehajtását is felügyeljük. A különböző a különböző vegyi anyagokat, keverékeket, biocideket, fertő, fertőtlenítő anyagokat, festékeket, vagy, vagy rovarírtókat, szúnyogírtókat dolgozunk. A CLP, a Classification Labeling and Packaging, packaging veszélyes vegyi anyagokra vonatkozik, az ENSZ rendszerét, szimbólum rendszerét használjuk. Ezt a jelet pedig kereskedelem, a kereskedelemre használjuk, az látható itt, hogy veszélyes anyagot tartalmaz-e a kereskedett áru. Hol tűnünk ki? A tudomány alkalmazásában, ez azt jelenti, hogy kockázatértékelésben, és ezeknek a kockázatoknak a kezelésében, amennyiben erre EU-s szinten szükség van a nagy mennyiségű adat vizsgálatot, ellenzést is kitörően végezzük. Nagyon jók vagyunk még az intelligens információs technológiás, technológiát alkalmazó eszközökben is, illetve erősségünk az is, hogy nagyon átláthatók és nyitottak vagyunk, az érintett felekkel és a vállalatokkal közvetlen a kapcsolatunk, KKV-kkel is, illetve nagyon jól sikerült a tagállamokkal való együttműködés is. Önökkel együtt dolgozunk azért, hogy biztonságosabb legyenek, biztonságosabbak legyenek a vegyi anyagok. Itt van legutóbbi kampányunk logója. Jövő júniusban van a keverék anyagok osztályozásának a határideje. Jövő júniusig tehát ezt kötelezően meg kell tenni az összes vállalkozásban, ezért a tagállamokkal folytonos kapcsolatban vagyunk, hogy minden érintett fél tudja, hogy ez a kötelezettség rá is vonatkozik. Köszönöm. Now... Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig véget, végére értünk az előadásoknak, úgyhogy a kollégáktól kérdezzem, hogy ki kíván kérdést feltenni. Ertug úr. Köszönöm szépen. Danszett úrhoz szeretnék kérdést intézni. Jól ejtettem a nevét? Danszett? Szeretnék egy dolgot megérteni. Konkrétan van egy eset Bajorországban, Németországban az én választóközben van egy cég ott, amely szájjal fújt üveg termékeket hoz létre, ezeket vegyanyagokkal kezelik, és ezek rajta vannak az úgynevezett listán, ezek az anyagok. A kérdésem az az, hogy ezek a vegyi anyagok mennyire tekinthetőek veszélyesnek, milyen lehetőségek vannak itt. Ha jól értettem, ez egy olyan döntés az, amit nem teljesztenek a parlament elé, hanem az Európai Bizottság és a tagállamok között születik meg ez a döntés. És ezért azt kérdezem öntől, hogy van-e lehetőség arra, hogy önökkel közvetlenül is fel lehet venni a kapcsolatot, és ezt továbbítják el a cégeknek. Elnök rendben, Seri Pirik asszony kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érdekes volt ez az előadás. Brönlings úrhoz intézem a kérdésemet, hogyha megbízható információról van szó, akkor itt csak a tudományos életképviselőre gondolnak, vagy a cégekre, vagy akár a gazdálkodókra is. Nálunk Hollandiában gyakran van felzúdulás, például az ammónia, a nitrogén kapcsán, hiszen a gazdálkodók sokat fektetnek be, és utána pedig azt halljuk mindenfajta jelentésben, hogy a sok erőfeszítésnek nem volt semmi értelme. gyakran csak a munka lehetőségekről van szó, pedig inkább a környezet védelemre kellene gondolni. Ponte. Grazie. Un paio di domande. Per... Köszönöm. Lenne néhány kérdésem Bruinig igazgatóhoz, ha jól lejtem a nevét. A tájékoztatásról beszélt legelőször, környezetvédelmi témákban tájékoztatják a politikusokat, utána pedig beszélt arról, hogy a tájékoztatási szintükre büszkék. Kérdésem, hogy milyen eszközökkel, milyen módon tájékoztatnak minket. Tudom, hogy nagyon érdekes kiadványok, kiadványaik is vannak, nem tudom, hogy van-e más eszközük is a tájékoztatásra. A második kérdésem pedig az, hogy az önök ügynökségé meg lehet-e keresni konkrét kérdésekben. Szia. Köszönöm. Stiles úr. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, mindenkinek köszönetet mondani az érdekes előadásukhoz. Denszett úrtól kérdezem. Először is a minőségről. Az adatok, illetve a regisztrációs dossziék, ezek gyakran aggasztottak bennünket itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban 2012-ben, 2012 májusában az akkori elnök Róta úr önöknek írt egy levelet, mert aggódtunk a minőség miatt, és egy sajtóközleményt adtak önök ki 2014. januárjában. Ez a értékelést követte. Ez a 2010-ben értékelt dossziék 5%-át érintette. Voltak olyan anyagok, amelyek nagyon mérgezők voltak a vízben élő organizmusok számára rákeltő anyagokról is szó volt. Megdöbbentő volt az, hogy a dossziék 69%-a nem volt megfelelő, tehát hiányok voltak ebben. Tehát nagyon sok olyan anyag volt, amiről azt lehet mondani, hogy azok agályosak a környezet, a közegészség szempontjából. A dossziék megfelelése véleményem szerint az egész rich történet gerincét képezi, és úgy gondolom, hogy összességében jó munkát végeznek, de hát a Richnek nek ezek a dossziék képezik a gerincét, tehát hogyan kívánják elérni azt, hogy ezek a dossziék valóban jók, mert hogyha 61%-ban ezek nem megfelelőek, akkor az problémát jelent. A másik a DHAP-re vonatkozik. Ez nagyon veszélyes a reprodukció szempontjából. A, az ipar azt mondja, hogy nem lehet helyettesíteni ezt az anyagot, Ezt a PVC-k esetében is alkalmazzák egyébként és ez általában nem kötődik a PVC-vel, ezen kívül mérgező is, és a cégek, az ipar azt szeretnék, hogyha ezt minden termékben engedélyeznék. A probléma az az, hogy azt mondják, hogy nincsen alternatíva. A második érve az iparnak az az, hogy az alternatívák keresésének költsége túlságosan nagy, ezt mondja az ipar. Az önök ügynöksége az ipar érve alapján engedélyt fog adni, ezt hallottam. Azt kérdezem öntől, hogy az érvek helyesek-e, és hogy végén milyen érvek ezek, amelyek hozzájárulnak ehhez az engedélyezéshez. Gróta úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, örülök annak, hogy sikerült ezt a kis összejövetelt megszervezni. Úgy gondolom, hogy az ügynökségek többletértéket jelentenek a jogalkotási munkánk szempontjából. A legutóbbi időszakban rendszeresen találkoztunk, megvannak a kapcsolattartóink is, ott voltak ők a delegációs úton is, ez nagyon sok többletértéket jelent, és most az új kollégáknak is lehetőségük nyílik arra, hogy lássák azt, hogy milyen sokszínű ügynökségeink vannak a környezetvédelem területén. A parlament, nemzeti parlamentekkel ellentétben, például a német parlament esetében van egy tudományos szolgálat, az Európai Parlamentben most ezt építjük ki, de az ügynökségek nagyon fontosak az egész jogakotási eljárás szempontjából. Az ügynökségek bár különböző szabályzatokkal rendelkeznek, de nálunk voltak biztosi meghallgatások, és a parlament mindig is figyeli azt, hogy mit csinálnak az ünökségek. Mindezek ellenére nem ö, látszik ez a vitákból néha, de az ügynökségek függetlenek a bizottságtól. Minden új kollégát arra ösztönzök, hogy használják az ünnepségeket, bizonyára lesznek majd vitáink, sőt, lehet, hogy kritikával is élni fogunk, akkor, amikor érdekkonfliktusról van szó, de az elmúlt években sok minden történt. El kell azon gondolkodni, hogyha szidjuk a ricset, vagy más dolgokat. Másrésztről viszont, hogyha a költségvetési eljárásról van szó, hogyha megnézzük azt, hogy hol csökkentünk, pedig az ügynökségeknek egyre több az illetékességi köre, hát ez nem igazán a helyes eljárás. Tehát úgy gondolom, hogy nem igazán kell panaszkodnunk. Egyrésztről sok megtakarítást el lehetne érni akkor, hogyha mind a 28 nem lehetne megtakarítást elérni, hogyha minden 28 tagállamban hasonló rendszereket kellene létrehozni. Tehát úgy gondolom, hogy ügyelni kell arra, amikor a költségvetési mentesítésről van szó, vagy a költségvetésről van szó, ott kell csökkenteni, ahol annak értelme van. Úgy gondolom, hogy óvatosan kell bánni a pénzzel, de mégis arra kell törekedni, hogy megtakarítsunk, meg kell vizsgálni azt, hogy hol lehet megtakarítani. Örülök annak, hogy a szakbizottság elnöke lehetővé tette azt, hogy vitázhassunk ma az ünnepségekkel, és úgy gondolom, hogy a későbbiekben majd bilaterális keretek között is tovább tudunk majd beszélni a hivatalos szakbizottsági ülés után. Elnök, köszönöm. Karl-Heinz Florenz következik. Köszönöm szépen, amit Matthias Grote elmondott, azt csak hangsúlyozni szeretném én is. Nagyon sajnálom azt, hogy az ünnökségek eredményei nagyon ritkán jelennek meg a politikai munkában, és ebbe beletartozok én is. Szívesen erősíteném az ünnökségeket, de többet kell tennünk azért, hogy a kollégáink fejében is megjelenjenek ezek az eredmények. Ez egy hosszadalmas folyamat. Ezen kívül Egy anyag, egy regisztráció. Több ezer oldalas volt a szavazás akkoriban, amikor erről döntöttünk. Ez volt igazából a mentő a KKV-k számára. Hát nem igazán sikerült ez a mentő akció. Miért olyan nehéz a KKV-kkal az együttműködés? Miért nem lehet azt mondani, hogy egy anyag, egy regisztráció? csak panaszokat hallunk ezzel kapcsolatban. A második eh, kérdésem is viszonylag egyszerű. Én a újrahasznosítótól mindig azt hallom, hogyha valamit újrahasznosítanak, akkor az így nyert nyersanyagot ismételten egy rics eljárásban engedélyeztetni kell. Ez tényleg így van? Nem lehetne azt, hogy ha valaki már átment egy rics eljáráson, és van egy TV és nem lehetne azt a tévét úgy újra hasznosítani, hogy azt mondjuk, hogy ezt már e, tanúsították? Thank you very much. And now the Vice President, Mr. Post. Köszönöm szépen, Poszul következik az alelnök. Köszönöm szépen. Tényleg nagyon örülünk annak, hogy eljöttek hozzánk, és nagyon kívánatos az, hogy egyre több eszmecserét folytassunk az ügynökségekkel. hiszen ó, önöket meghallgatva úgy tűnik, mint hogyha óriási boldogságban és biztonságban élnénk, de hát ez nem feltétlenül van így. Még mindig várjuk a tesztelé, tesztelési módszereket, a vegyi anyagok esetében az ezekből való keverékekre vonatkozóan, és néha nem is tudjuk, hogy hogyan alakulnak ki a hatáskörök a bizottságban. Azt hiszem, hogy tisztában kell látnunk, hogy melyik ügynökségnek mi a feladata, mi a hatásköre. Néha minket szorít az idő, és volt olyan, amikor 5 vagy 6 évig vártuk a szakvéleményt egyes témákban. A tudományos eredmények egyért, egyértelműek voltak, mégis mint egy öt éven keresztül kellett várnunk bizonyos információra az ügynökségektől. Tehát nem gondolom azt, hogy minden annyira egyszerű lenne. Természetesen tiszteletben tartjuk azt, hogy a tudományra kell összpontosítani, az elővigyázatosság elvét figyelembe véve. Thank you very much, and now... Köszönöm szépen. Hallgassuk meg a válaszokat, kezdjünk ezen az oldalon. Nézzük a környezetvédelmi ügynökséget. Igen. Tudva, nincs csak időnk, rövid leszek. Az első kérdés arról szólt, hogy minden igaz -e, amit mi mondunk. Mennyire megbízható a mi véleményünk. Vajon csak a tudományra hagyatkozunk-e? Nem, nem csak a tudományra hagyatkozunk. Munkánkat, munkánk során több forrásból indulunk ki, az összes ellenőrzött adathoz hozzájutunk, levegőminőség, vízminőség, stb. stb. Automatikusan hozzájutunk ezekhez a figyelt adatokhoz. Aztán minőségi ellenőrzéseket hajtunk végre ezen adatokkal kapcsolatban, mutató jelzőszámokat dolgozunk ki, a közös kutatói központtal, az Eurostattal is együttműködünk, tudományos adatokat és standardizált, figyelt adatokat használunk fel. Ez tehát a munkánk inputja. Aztán az innovációban is élen járunk, az úgynevezett polgári tudományról beszélvén. Van egy olyan van egy okostelefonhoz való föl, felhasználásunk, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy figyelemmel kísérjék, hogy a európai tengerpartokon mit lehet találni, tehát amit a partra mossa a tenger, az valójában micsoda, ezt lehet megállapítani ezzel az alkalmazással. A, társ, a különböző vállalkozásokra is rákérdezett, igen, használunk olyan adatokat, amelyek az ipartól érkeznek, korlátozott ennek a felhasználása, nagyon fontos itt a minőségbiztosítás, minőségellenőrzés ugyanolyan standardizált módon. Hogyha mindezt egybevesszük, ugye számos forrásról beszélhetünk, tehát a monitorozás a fázis első eleme, aztán jelzőanyagokat, vagy jelző számokat használunk fel, ezeket értékeljük, és aztán tudás alapú termékeket hozunk létre. Tehát nem csak arról van szó, hogy tudományos következtetéseket jelenítünk meg, hogy tudományos lapokban nem, sokkal szélesebb körül a mi tevékenységünk. Fontosnak tartom azt, hogy átláthatósági fokunk nagyon nagy, tehát, hogyha egy grafikonra rákattint az ember, vagy egy számra, akkor megjelenik az információs forrás, vagy az adat forrása. Tehát mindenki maga dönt arról, hogy milyen, hogy mennyire elégedett a mi következtetéseinkről. Nézzük a kommunikációs stratégiánkat. Évente 40 jelentést készítünk, hetente van sajtónyilatkozatunk, vagy majdnem hetente. A közösségi oldalakat is előszeretettel használjuk, egyre több a követőnk. Itt Brüsszelben sokszor bemutatjuk a eredményeinket, különböző eseményeken veszünk részt. Itt Brüsszelben szintén és a legutóbbi diám az, azt mutatja, hogy az előfizetéses rendszerünk is nagyon jól működik. Egyébként egyre több az online információ, ennek az aránya megnőtt a weboldalunkon, és automatikusan történik a feltöltés, ezáltal jobban tudjuk tájékoztatni a politikusokat, a szakpolitikusokat, illetve a polgárokat. Hogyha önnek, hogy az ön konkrét kérdésére tudunk-e válaszolni, nevek nélkül, hadd mondjam el, hogy van itt valaki, aki már hozzászólt, valaki egy nagyon konkrét kérdés sorral fordult hozzánk, és 24 óra alatt teljes választ elküldtük, elküldtük a képviselő irodájába. Tehát a parlamenti képviselők kéréseinek minden, mindig a lehető leggyorsabban eleget teszünk. Az invazív idegen fajok kérdése benne voltunk az első változatban, a másodikban már nem. Máshova került ez az anyag. Egy partnerünkhöz, akik, akikkel együtt szoktunk dolgozni, az ökoszisztém, ökoszisztéma és a biodiverzitás anyagokkal, anyagoknál szoktunk velük együtt működni. Tehát az első adagyűjtésben benne voltunk, és utána már nem. Köszönöm. Dánszert úr következik, kérem válaszoljon a kérdésekre. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésre válaszolva, nos, azt hiszem, hogy nem igazán értettem a kézzel gyártott üvegre vonatkozó kérdést, hiszen, hiszen az ilyen üvegben nagyon sok minden meghatározza a szint, illetve lehet, hogy olmot használtak, ez ugye betegségekhez is vezet. A munkavállalók közül pedig sokan megbetegedtek. A lényeg az, hogy az ilyen cégek esetében amikor ilyen anyagokkal dolgoznak, akkor felvehetik velünk a kapcsolatot, és tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük, míg a, amikor ö, engedélyt kérnek, illetve a korlátozásoknak eleget kívánnak tenni. Tehát ez is egy megoldás. Általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy az ilyen cégek kollégák segítségével is információhoz juthatnak, tehát az ugyanebben az ágazatban dolgozókat megkérdezhetik, azokat, akik már sikeresen helyettesítették ezeket a, ezeket a veszélyes anyagokat. Tehát nagyon sok információt ö, szolgáltatunk közvetett vagy közvetlen formában. Aztán, ami az illeti, Az első regisztrációs határidő ugye a nagy mennyiségű vegyi anyagokra vonatkozott. Itt elmondtuk azt, hogy amikor intelligensen kiválasztjuk ezeket az anyagokat, ezeket a dossziékat és a minőséget vizsgáljuk, akkor a megfelelőségre vonatkozóan konkrét döntéseket hozunk. Amikor azt mondtam, hogy intelligensen választjuk ki ezeket a dossziékat, akkor azt látjuk, hogy hogy nagy mértékben megfelelnek ezek az anyagok, itt azonban azokra összpontosítunk, amelyekkel gond van. Meghozzuk a szükséges döntéseket, és minden döntést után követünk. Ezen kívül megállapodtunk a tagállamokkal, illetve az érdekelt felekkel, hogy a nagy mennyiségű vegyanyagok esetében meghaladjuk az 5%-ot, tehát az ilyen regisztrációk minőségére odafigyelünk, és megpróbáljuk betartatni a szabályokat. A DHEP-vel kapcsolatban, ugye ez is egy olyan anyag, amely engedélyköteles, ami azt jelenti, hogy ha egy cég alkalmazni kívánja ezt az anyagot, akkor annak kérvényeznie kell ezt, és e, jóvá kell, hogy hagyják ezt a kérvényt. Voltak ilyen esetek, de általában a cégek már helyettesítik, pótolják ezeket az anyagokat. Itt egy konkrét engedélyezésről volt szó, amely, amely átment a mi ügynökségünkön a bizottságnak tudományos háttérinformációt adtunk, és a bizottság hozott végleges döntést. Ebben az esetben is oda kell figyelnünk az engedély, engedélyezésre, hogy amennyiben ezt megkapják, milyen időszakra vonatkozik. Ebben a konkrét esetben rövidebb időszakra vonatkozott, mint más esetekben ugyanezen anyag részvételével. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy ez egy olyan engedélyezés, amely hosszú távra kell, hogy vonatkozzon. Természetesen itt a tudományos bizottságok függetlenül megvizsgálták ezt az esetet, és következtetést vontak le, amelyet aztán tisztába tiszteletben tartottunk, illetve a bizottsághoz fordultunk egy javaslattal. Florence úr kérdésére válaszolva, hogy miért nem segítünk a KKV-knak, A KKV-k nem tudják megfelelően kiaknászni ezt az ozort, mint, mint ahogy azt gondoltuk. lehet, hogy eltűnik ez majd a piacról, és ezt szeretnénk elkerülni, ezért egy radikal, radikálisabb javaslattal fordultunk a bizottsághoz, majd megnézzük, hogy hogyan, hogyan reagál a bizottság jelenleg, ugye erre nem tudok választatni. Ami pedig a újrahasznosítást illeti, nem minden esetben szükséges a regisztráció, a tanácsot adunk a cégeknek arra vonatkozóan, hogy mikor kell regisztrálni és mikor nem. Hogyha egy új anyagról van szó, és azt regisztrálni kell, akkor általában ez nem okoz problémát a cégeknek mármint nem okoz problémát az, hogy összegyűjtsék az adatokat, és aztán azokat használják is az újra felhasznált anyagok esetében. Tehát azt mondhatjuk, hogy az újrahasznosítás nem igazán okoz gondot. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy reagálhattam a kérdésekre. Thank you very much, and then uh, we can start. Köszönöm szépen. Akkor ke- most következik a az ünnökségek második csoportja, és az EFSA előadását hallgatjuk meg Rúl úrtól, aki az EFSA ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm mindannyiukat, köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom az eh, Európai Élelmiszerügy eh, ügynösséget is. Először is arról szeretnék beszélni, kik vagyunk és mit csinálunk. A harmadik pont pedig az, hogy milyen értéket tudunk mi hozzáadni az európai élelmiszer és takarmány biztonsághoz. Hogy az első kérdést megválaszoljam, ahhoz azt mondanám, hogy az EFSA egy kompetencia központ, egy hálózat, amely tagállami szakértőkből, illetve és tagállami kockázatfelmérő szakértőkből áll. Ebben már benne van az, hogy egy hálózat részét képezzük, az EFSA nem tud a tagállamok támogatása nélkül létezni. Ez benne van az alapító rendeletben is. Arról döntöttek, hogy a döntéshozatal, az adatok begyűjtése, a kockázatfelmérést egy ügynökségben kell koncentrálni, ebben az esetben Pármában. Viszont a szakértők maguk a tagállami szervezetekben maradnak, tehát a különböző egyetemeken, kutatóközpontokban, és az EFSA ezt a fajta szakértelmet mobilizálja különböző pályázatokkal, és így összesítjük az európai szakértelmet, és mi végezzük el a kockázatfelmérést az élelmiszer lánc, illetve a takarmánylánc kapcsán. Az EFSA második feladat az az, hogy független és megalapozott tudományos információval szolgáljon, tehát tudományos információkkal szolgálunk, amely segíti a jogalkotást, a politikai döntéshozatalt. Egy harmadik dolog, ami fontos, és ezt a BSN válságból tanultuk meg, a kockázatfelmérést, a kockázatkezelést szét kell választani, mi csak a kockázat fe, felméréssel foglalkozunk, tehát a kockázatkezelők számára adunk tudományos információkat. A harmadik feladatunk az az, hogy kommunikálunk a kockázatokról, összegezzük a tudományos tudást, és ezt kontextusba helyezzük. Ezt átadjuk a szereplőknek, a politikai döntéshozóknak, állandó kapcsolatban állunk a szereplőkkel, és ezt a szélesebb közvéleménynek is publikáljuk. Ez egy nehéz feladat, 500 millió fogyasztóról van szó, különböző kultúrában, különböző nyelvekkel, gyakran nem tudunk közvetlenül kommunikálni ezzel az 500 millió emberrel, tehát itt is szükségünk van a partnerekre. Mit csinálunk? Alapvetően az EFSA biztonsági felmérést végez a termékek esetében, mint még ezt engedélyeznék. Ez mit jelent? Hogyha például a különböző um, hozzáadott anyagokra gondolunk az ételek kapcsán, enzimekre, színező anyagokra, még ezeket hozzáadnak az élelmiszerhez, ezeket biztonsági szempontból értékelni kell. Az EFSA tudósok a paneljeinkben mérik ezeket fel. Ők felmérik ezt különböző szempontból, az egész élelmiszerlát szempontjából, és ez is egy eredménye a 90-es évek élelmiszer válságainak, tehát egy a farmtól a villáig terjedő megközelítést alkalmazunk. Foglalkozunk az egészségügyi állításokkal, ezek azok az állítások, amelyek a termékeken állnak, amelyek azt állítják, hogy bizonyos szempontból jók ezek az élelmiszerek számunkra. Nos, ezeket az állításokat is tudományos bizonyítékkal alá kell támasztani, és az EFSA ezeket értékeli, hogy ez valóban megalapozott-e vagy sem. Ezen kívül általános kockázatfelmérést is végzünk. Itt tudományos tanácsot adunk az élelmiszerhez kötődő kockázatokról, például a szalmonelláról. Nagyon sokat együttműködünk a tagállamokkal, a bizottsági szolgálatokkal, annak érdekében, hogy a szalmonellát le lehessen küzdeni, és ez a közös erőfeszítés sikeres volt, mert a szalmonella előfordulását 50%-kal sikerült csökkenteni az elmúlt 5 évben. Tehát a tagállami bizottsági EFSA együttműködés valóban sikeres volt, sokat kell még tenni, de azt láthatjuk, hogy ez a közös fellépés nem maradt hatás nélkül. És Igazából, ha úgy mondhatom, ez is beépült már az EFSA DNS-ébe, ez az EU élelmiszerbiztonsági hálózat létrehozása. 170 munkatársunk van Pármában, és velük együtt csak kis pontot képezünk ebben a hálózatban, de sok mindent együtt végzünk el a tagállamokkal. Tehát egyrésztről támogatjuk a kockázatkezelőket, a bizottságot, a tagállamokat, akkor, amikor esetlegesen válsághelyzet adódik. A válsághelyzet során az EFSA támogatni tudja a kockázatkezelőket abban, hogy a válságot meg tudják szüntetni. Milyen hozzáadott értékünk? Már elmondtam, hogy az egyik legbájosabb, de legkihívóbb tulajdonsága az EFSA-nak az az, hogy mi a teljes európai tudományos szakértelmát tudjuk használni, a legjobbakat tudjuk használni Európában, és így egy európai tudományos tudást tudunk kiépíteni a tagállamok számára, azon kis tagállamok számára, és akik önmagukban nem tudnak összegyűjteni ezeket a, ezt a tudást. És úgy gondolom, hogy itt Európa valóban egy nagy előrelépést tett, mert ez a szakértelem már minden tagállam számára elérhető. Ezen kívül központi szervként is szolgálunk az EU élelmiszerbiztonság értékelés szempontjából. Itt nagyon sok pénzt takarítunk meg, mert itt csak egyszer kell elvégezni ezt az elemzést, nem pedig 28 alkalommal. Tehát ugyan azt a magas védelmi szintet tudjuk minden egyes európai állampolgár számára garantálni. 2002-ben, amikor létrejött az EFSA, akkor nagy lépés volt előre az, hogy ugyanazt a védelmet sikerül garantálni minden egyes európai állampolgár számára. Ez egy hozzáadott érték, és ez a szakértelem elérhető a politikai döntés azoknak önöknek is itt az NV szakbizottságban. Köszönöm szépen. And now... Köszönöm szépen. Folytassuk. Sprenger úr bemutatójával az ECDC-től. A betegség megelőző ügynökségről van szó. Köszönöm, köszönöm szépen a meghívást. Térjük vissza ehhez a képhez. Ezzel kezdtük, ezzel a szép képpel a mai napot, de most szeretnék áttérni erre a képre. A monróviai szegény negyedet láthatjuk, Libéria fővárosáról van szó. Sok család él itt, nagyon kis, nagyon kis kunyhókban. Ezek olyan családok, ahol nincsen folyóvíz. Ez az ebola elleni harcnak az egyik legfőbb frontja ez a terület. Az EU-n kívülről jön nagyon sok fenyegetés, fenyegetés, fenyegetés és ezt tudnunk kell. Nemrégiben volt egy eszmecsere az emlében az eboláról. Erről szeretnék most is beszélni, hiszen ez kiválóan megmutatja, hogy mit csinál a mi ügynökségünk. Az a feladatunk, hogy az emberi egészségre vonatkozó fenyegetettségeket figyeljük, kiértékeljük, és ezekről kommunikáljunk. Természetesen az is feladatunk, hogy az ismeretlen betegségeket kivizsgáljuk, a bizottságnak és a tagállamoknak szakmai segítséget, tanácsot adunk, illetve szakértői képzést is biztosítunk EU szinten a tagállamok felé is, és a járványok vagy komolyabb betegségek kitörésénél szintén segítséget adunk. Mi történt az ebola esetében? betegség kitörésének elején szakértőink összegyűjtötték az információt, és egy évvel ezelőtt Gíneából kaptuk az első jeleket, az első jelzéseket, elemeztük ezeket, és március 22-én egyértelművé vált, hogy eboláról van szó. Akkor 90 esetről volt tudomásunk, 60-an belehaltak ebbe. Gyorsan kockázott értékelést készítettünk, és ez alapján azt mondtuk ki, hogy nem túl valószínű, hogy Gineából az EU-ba érkeznének az ebola megbetegetések. Ezt az értékelést folyamatosan felülvizsgáljuk, felülvizsgáljuk és frissítjük a kockázat értékelést is, és ezeket eljutatjuk a bizottság, illetve a tagállamok felé. 2014. április elején az ebola már több országot elért, Sierra Leone-ből, Libériából és Guineából is hallottunk esetekről. Egy második kockázat, gyors kockázati jellemzést is végrehajtottunk, és utaltunk arra, hogy elképzelhető, hogy az ebola eljut az EU-ba. A bizottság kérésére felmértük azt, hogy a tagállamok mennyire tudnák ezt a, ezt a helyzetet kezelni, tudnak-e, tudnák-e tesztelni azt, hogy egy beteg ebolás -e. Központunk szakértői megkérdezte azokat az EU állampolgárokat, akik az érintett régióba utaznak, vagy onnan érkeznek, utána pedig ezt az adatot elemeztük az Egészségbiztonsági Bizottságban. Június és október között még ötször vizsgáltuk felül a kockázat értékelést. Láthattuk ezekben a hónapokban, hónapokban hogy, nagyon, hogy több ebola eset is, több ebolás beteg is Európába érkezett kezelésre. És volt egy olyan személy is, aki Európában kapta el az ebolát, egy ápolónőről van szó, aki munkája közben kapta el a betegséget. Hetente tartunk audiokonferenciát az ebola témájában az EU-s egészségügy, egészségbiztonsági ö, bizottságban. Ebben minden alkalommal részt vesz a mi központunk is, illetve 40 szakértőnk folyamatosan ezen dolgozik. Tanácsot adunk a tagállamoknak, a bizottságnak, támogatjuk őket. Nemzetközi missziókban is részt veszünk. az EU-ban előforduló e ebola esetekről van egy figyelőrendszerünk, szakmai dokumentumokat, illetve útmutatást ról szóló dokumentumokat is kiadunk, tehát mit lehet tenni a bolás betegség, betegek, e, mit lehet tenni, hogyha ebolás beteggel találkozunk, mi a helyzet az utazókkal. Illetve a különböző gyógyászati eszközökről, vagy védőfelszerelésekről is egy segédanyagot létrehoztunk. Lehet, hogy ez egyszerűnek hangzik, de sajnos nagyon bonyolult dolog megfelelően alkalmazni ezeket a, ezeket a védőfelszereléseket. A közegészségügyi válságtervet beindított, beindítottuk, ez azt jelenti, hogy át, helye, át tudjuk helyezni az alkalmazottainkat olyan helyre, ahol jobban bevethetők ebola miatt. Egyébként 50 más betegséget is folytonosan figyelünk, többféle betegségről szó van, HIV, AIDS, antimikrobiális ellenállás, az egészségügyben elterjedt betegségek, tuberkulózis, illetve oltással megelőzhető betegségek. ami az igazgatási rendszerünket illeti. Minden tagállam jelen van az igazgatói tanácsunkban, hármat a bizottság nevet ki, kettőt a parlament. Láthatjuk itt a képen, hogy kiérkezett a parlamenttől a parlament küldésére. Még nem jelent meg a végső jelentés a második független külső értékelésről, tehát a munkák külső értékelésről, de nem sokára meg fog ez jelenni. Nos, nagyon fontos az, hogy eh, megfelelő, munk, hogy megfelelő eh, szervezettségben megfelelő minőségű munkát tudjunk kiadni, fontosnak tartom azt, hogy Európában mindenhol megfelelő segítséget, segédanyagot és tanácsot tudjunk adni az egészségügyi dolgozóknak. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az emberek így gondolkodnak rólunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Az utolsó ügynökség következik. Az EMA. Ráziu. Thank you. Thank you very much. Thank you, Chair. Thank Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő urak és hölgyek! Természetesen nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam az öt ügynökség közül az utolsót itt az MV szakbizottságban. Tudom, hogy önök közül nagyon sokan ismernek bennünket, de lehet, hogy vannak olyanok önök között, akik nem igazán tudják, hogy mi is a munkánk. Amikor megkérdezik tőlem egy távézás közben, hogy mivel is foglalkozik az EMA, akkor általában azt mondom, hogy ez egy olyan intézmény, amely értékeli az Európai Unióban megjelenő új gyógyszereket, és arról próbál meggyőződni, hogy ezek biztonságosak és jó minőségűek, még mielőtt ezt felírják az orvosok a betegeknek. Ezen kívül az összes gyógyszert nyomon követjük biztonság szempontjából, tehát nem csak az újakat, ez pedig 28 nemzeti gyógyszerügynökséggel együttműködve tesszük. Tehát egy mondatban összefoglalva ez a munkánk, ez a feladatunk, hogy hogyan is érjük el mindezt. Nos, három pillért alkalmazunk. Megpróbáljuk a tudományos bizonyítékokat föltárni, és ennek fényében a lehető legjobb gyógyszert létrehozni Európában. Nos, nézzük, hogyan is végezzük ezt az értékelést. Először is, ahogy mondtam, a legjobb tudományos eredményeket, szaktudást összefogjuk a különböző európai akadémiák, illetve nemzeti ügynökségek segítségével, mint egy 3500 szakértőből álló hálózattal dolgozunk együtt, és ők az, ők tiszták, azaz nincs érdek összeütközés. Három specializált tudományos bizottsággal dolgozunk. Mindegyik tagállamnak van legalább egy képviselője ezekben a bizottságokban. Ezen folyamat segítségével útmutatást adhatunk, illetve tudományos tanácsot a kutatóknak, valamint támogatjuk az innovációt és a KKV-kat, hiszen nekik a szabályozási kapacitásuk korlátozott. Aztán természetesen a tudományos bizonyítékok, eredmények alapján jóvá hagyjuk az adott gyógyszer Európai Unió szerte történő használatát. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy az új gyógyszereket mind az Európai Gyógyszerügynökség központjában értékeljük, elemezzük, gondolok itt az észre, a multiple illetve egyéb betegségekre, diabéteszre, MS, Alzheimerre, ugyanígy a gyermekeknek szánt gyógyszerekre, illetve a ritka betegségekre fölírt gyógyszerekre. Egy alkalmazás, egy értékelés, egy engedélyezés, ez a mottunk. Ez alapvetően azt jelenti, hogy ugyanazt a terméket, ugyanazon a néven, ugyanolyan információval megtalálják az, az orvosok, illetve a nővérek mindenütt Európában. Alapvetően megpróbálunk egyensúlyt találni az előny és a kockázat között, nem csak az értékelés vagy a jóváhagyás időpontjában, hanem ezt nyomon követjük a valós életben az adott gyógyszer jóváhagyását követően. Gondolok itt a minőségre, a biztonságra, és így a farmakovigilancia elvét követjük. Ez azt jelenti, hogy nyomon követjük az egyes gyógyszerek életét. Ami az egészséget illeti, fontos, hogy innovatív gyógyszerek szülessenek, különösen a ritka betegségek esetében, illetve a gyermekeknek szánt gyógyszerek esetében. Ugyanígy az élelmiszer létrehozó állatok, illetve a háziállatok számára is oltásokat, védőoltásokat, illetve gyógyszereket hagyunk jóvá, hogyha van egy jelzés valahol Európában, akkor ezt gyorsan ö, tovább visszük, és, és az értékelés során felhasználjuk. Tehát azt mondhatjuk, hogy a mi munkánk hozzájárul ahhoz, hogy biztonságosak legyenek a gyógyszerek, természetesen mindezt egy hálózat, illetve testvérszervezetek segítségével tesszük. Nagyon sok kihívás áll előttünk. A döntéshozatali folyamatot kívánjuk segíteni, és a betegeket egyre inkább bevonjuk ebbe a folyamatba, próbáljuk növelni a, azt, hogy egy-egy betegségre milyen választ adhatnak gyógyszerek segítségével, tehát hányféle gyógyszer van, amely rendelkezésre áll. És próbáljuk a költség hatékonyságra odafigyelni, ami a globális ellátóláncot illeti, ez egyre bonyolultabb. Az Európában rendelkezésre álló gyógyszerek 65%-át nem Európában hozzák létre, ezért próbáljuk erősíteni a nemzetközi együttműködést. Ami a szakértelem típusát, illetve számát illeti, gondolok itt a nanotechnológiára, genetikára és így tovább, az új technikai felfedezésekre. Mindennek fényében azt mondhatjuk, hogy a szakértői skálánkat próbáljuk bővíteni, és odafigyelünk arra, hogy biztonsági szempontból monitoringozzuk ezeket a gyógyszereket. Természetesen szeretnénk, hogyha bizalmat vetnénk, vetnének belénk, és ezért átláthatóan próbálunk dolgozni, és ezt az átláthatóságot növeljük. Természetesen együttműködünk más ügynökségekkel, és itt van a sikeres együttműködés mutató példa. Meg kell említenünk azt, hogy amikor szükség van segítségre, akkor együttműködnek velünk a testvérügynökségek. Köszönöm, a kollégáknak adom meg a szót. Mindenkit arra kérek, hogy röviden, röviden szóljon, hiszen mintegy nyolcan, nyolcan kérnek szót, és még van egy napi rendi pontunk, tehát meg is adom a szót Pilar Ayuso asszonynak. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a két ügynökség igazgatójának. Ezek az ünnösségek rendkívül fontosak az Európai Unió szempontjából. Az egyes szektorok működőképessége szempontjából is fontosak ezek, és ezek befolyásolják a kutatásokat, és minden összefügg a tudományos világban. Amit én leginkább ismerek, az az EFSA, úgy gondolom azonban, hogy minden ügynökségnek ugyanez a problémája. Egy probléma, ami állandóan megjelenik, nem annyira a tudományos területen, hanem inkább az irányítás szempontjából, ez az érdekkonfliktus. Ez újra és újra előfordul. Lehet, hogy sokkal konkrétabb jogi előírásokra lenne szükség, mert hogyha valaki az iparból jön, akkor nagyon gyorsan érdekkonfliktussal gyanúsíthatják, de hogyha valaki például egy NGO-ból, jön, aki esetlegesen ellenezte a genetikailag módosított növényeket, akkor annak soha nem vetik a szemére az érdekellentétet. Ilyen érdekellentétek mindig is lesznek, hiszen olyan emberekre van szükségünk, akik ismerik a helyzetet. Aki éppen az egyetemről került ki, az annak nem lesz érdekellentéte, ellentéte, ellentétben azzal, aki az iparból jön. Szóval szerintem ezt mindenképpen valamilyenképpen majd szabályozni kell. Van még egy téma, és ez is az EFSA-hoz kötődik, ez pedig a kérvényezőkkel kapcsolatos viszonyok. Főként az elmúlt időszakban fordult ez elő, nevezetesen a, az egészségügyi állítások. Például, hogyha azt állítják élelmiszerekről, hogy bizonyos egészségügyi hatással járnak. Itt sincsenek megfelelő előírások. Én tudom, hogy nem egyszerű olyan egészségügyi állításokat megfogalmazni, amelyek olyanok számára szólnak, akik igazából egészségesek, de mindenképpen ezeket ellenőrizni kell. Ahogy mondtam, az úgynevezett egészségügyi állítások nagyon fontos szerepet játszanak ugyanígy az ünnepségek kiadásai is. Némelyik ünnökség díjat szed be, például az, a gyógyszerügyi ünnökség, a farmakovigilence kapcsán, másoknak viszont nincs ilyen fajta bevétele. Nem lehetne ezeket egységesen kezelni? Köszönöm, mondja az elnök. Azt kérem mindenkit el, hogy rövid legyen, ha lehet, mert akkor így több időnk lesz. Melior asszony, igen, megpróbálom ezt. Először is szeretnék köszönöm minden ügynökségnek, akik eljöttek ma ide, mert számomra új képviselő számára, illetve a többi új képviselő számára kitűrő lehetőség arra, hogy önöket megismerjem. Köszönöm szépen még egyszer, tehát, hogy eljöttek. Két konkrét kérdésem lenne úr úrhoz, az EFSA-hoz. Arról beszélt, hogy alapvetően a tudományos ismeretekre alapoznak, és a tagállamokkal együttműködnek. Hogyan kell ezt elképzelni? Vannak olyan ö, tudósok, akik az EFSA-nál tevékenykednek, és plusz információkat szereznek be a tagállamoktól, és mit, mi történik akkor, hogyha nincsen széles körű tudományos ismeret, mint például a nano részecskék esetében, vagy a GMO-k esetében. A második kérdésem ugyancsak a, az egészségügyi állításokra vonatkozik. Ez nagyon fontos a közvélemény számára is. Hogyan néz ki az önök információ, hogyan kerül ez át a közvéleményhez? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hajzling úr következik. Köszönöm szépen. Az én kérdésem is az EFSA-hoz intéződik. A tudományos ismeretek nagyon közel állnak az iparhoz. Nehéz-e független információkat kapniuk, hogyha igen, hogyan akarják ezt megakadályozni. Továbbra is létezik ez a kritika tehát. A második kérdésem a GMO-k hosszú távú hatása itt ismételten megjelennek a kritikák a tanulmányokkal kapcsolatban. Itt próbálnak-e valamit változtatni, főleg amiatt, hogy az engedélyezti eljárás újra be kell majd sorolni. Ezen kívül a MON 810 kapcsolatban volt nemrégiben egy tanulmány, és ezzel kapcsolatban kritika ezt hogyan értékeli Pirker úr következik tematyki agencji. Ja mam w zasadzie kilka pytań, ale głównie dla... Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy e, az ügynökségekkel ilyen közvetlenül tudunk foglalkozni. Az egyik ügynökség elnök említette, hogy milyen kihívásaik vannak. Számomra az egyik ilyen kihívás az együttműködés. A 20 hét tagállam ügynökség és az EMA közötti együttműködésre gondolok. Kérdezem, hogy itt most az együttműködésről, együttműködésről van inkább szó, vagy felülvizsgálatról? Ugye az EMA-nak mindenképpen be kell tartani az Európai Uniós jogszabályokat. Új kihívásokkal is szembesülnek a biotechnológiából származó gyógyszerek, vagy a biohoz hasonló módszerrel előállított gyógyszerekről van szó. Az ügynökségnek ezeknek a gyógyszereknek a biztonságát is garantálni kell, vagy vajon ezt a tagállamok teszik? Még egy dolog. A, az amerikai, az Egyesült Államokbeli gyógyszerintézet több botrányban is érintett volt az elmúlt időszakban. Különös tekintettel az együttműködésre, tehát az, F, az EMA és az amerikai partnerük közötti együttműködésre, illetve a TTIP-re kérdezem, hogy pontosan hogyan is áll a helyzet, mennyire működnek együtt. Még egy dolog, két jogszabályon munkálkodnak most, a gyógyszeripari termékekre vonatkozik ez, egy rendelet és egy irányelv. Az imént hallottuk, hogy van egy van, a, a, van az orvosi termékekkel kapcsolatban egy új jegyzékrendszer. Minden évben azonban meghamisítják ezt, hogyan lép fel az ügynökség. Děkuji. asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az összes ügynökség képviselőjének igazgatójának. Nagy öröm, hogy közvetlenül önöktől hallhatjuk, hogy mit is tesz az ügynökségük, én az ECDC ügynökség vezetőjéhez intéznék egy-két kérdést. Ez az ügynökség egyre fontosabb, az ebola járvány nyomán ez imáron világos. Az EU intézményei és ügynökségeinek feladata nem csak az, hogy megelőzzék a betegségek terjedését, hanem a járványok kialakulási helyén is föl kell lépniük. Kérdésem, hogy az ügynökség hogyan vélekedik az EU-n kívüli szerepéről. Elvileg eredetileg a madárinfluenzia hatására hozták létre az ECDC-t. November 5-én lesz egy rendkívüli ülés a biztossal. Ugye a legfőbb feladata most az az ügynökség, az a világon, hogy a betegség terjedését már a kialakulás helyén is megelőzzék. Az ecdt nek nem lenne itt szerepe? Nem segíthetne ebben ez, a, ez az ügynökség? Nem lehetne segíteni mondjuk Ukrajnán, vagy Moldován, amelyek nem EU-s tagok. Szerintem újra kéne gondolni az ECDC mandátumát. Aztán nézzük azt, hogy az ebola kapcsán milyen tanúságokra juthatunk. Szerintem mint koordinátor kérhetem azt, hogy tartsunk egy meghallgatást az ECDC-vel és a bizottság tagjával, tehát a biztossal, hogy számoljanak be a jelenlegi válság következményeiről, illetve arról, hogy pontosan hogyan is néznek ki a hatáskörök, felelősségi körök. A válság ugyanis azt mutatja, hogy bár az ECDC megfelelően működik, hatáskörét ki lehetne terjeszteni azokra az országokra, ahol segítségre van szükség. Köszönöm pedig Csini kolléga. Köszönöm szépen, csak röviden. Megköszönöm az ügynökségek igazgatóinak, hogy ellátogattak ide. Örülök, hogy a jövőben számíthatok az ő segítségükre és szakértelmükre is. Két rövid kérdés. Egy, egy gyógyszer hatékonyságát hogyan igazolják? A gyógyszervállalatok, el, gyógyszervállalatok adatait mennyiben használják fel? Például az ebolára vonatkozó gyógyszerek esetében ez hogy működik? Másik dolog. A a biogyógyszerek esetében, amelyeket például az önkológiában használnak fel, Nos, ezek a gyógyszerek nem mindig, a, nem mindig ö, hatásosak, de bizonyos esetekben igen. Nagyon, ö, nagyon drágák egyébként ezek a gyógyszertek, sokszor kórházban is használják. Kérdésem, hogy az evidence-based medicine elvet alkalmazták-e ezeknél a gyógyszereknél? Köszönöm, Dorfman úr. Köszönöm, két kérdésem lenne Rázi úrhoz Európában a gyógyszerpiacon mi is a helyzet. Én határmenti, határmenti vidékről származok, sok a turista. Hogyha jön egy turista bármilyen tagállamból, és kér egy olyan gyógyszert, amit otthon szokott bevenni, sokszor nem jut hozzá ott nálunk a gyógyszertárban, mert mondjuk be van tiltva. Eléggé felaprózódott tehát a piac, az európai belső piac, ennek van van gyógyszerészeti oka, vagy csupán gazdasági oka van. Aztán a gyógyszerészeti termékek kérdése. Vannak olyan gyógyszerek, amelyeket önök jóvá hagynak Európában, de nem lehet őket felhasználni a tagállamokban, nem lehet őket igazából használni, mert túl drágák, és nem vállalják a tagállamokban a e, népegészségügyi hivatalok, hogy ezt forgalmazzák, illetve hogy, hogy ezt használják ezzel kapcsolatban hogyan vélekednek, vagy beszélnek erről a nemzeti ügynökségekkel. Elnök, köszönöm. Presidente. Beszél Ruiz asszony, köszönöm szépen. A gyógyszerügynökség felé tennék fel egy kérdést, gratulálok a munkájukhoz. Nos, a biztonság volt az egyik vezérel a gyógyszerügynökségben de most azt hiszem beszélhetünk a méltányosságról, illetve a gyógyszerhez való hozzájutásról, a kezeléshez való ö, hozzájutásra, az innovatív gyógyszerekhez való hozzájutásról. Örülök annak, hogy szeretné ezt megkönnyíteni az ügynökség. A kérdésem az lenne, hogy mit lehetne tenni azért, hogy egyes gyógyszerek esetében megszűnjenek a monopóliumok, itt komoly betegségekről van szó. Sajnos az árképzés kevés alkalommal átlátható, az innovatív gyógyszerek esetében sem beszélhetünk erről. Nagyon nagy árkülönbségek vannak a gyógyszerek között a különböző tagállamokban, és itt nem csak az állami támogatás mértékéről van szó, tehát nagyon különbözőek az árak, a gyógyszerárak, és természetesen ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy eltér a gyógyszerekhez való hozzáférés is. Kérdésem konkrétan a hepatitis C gyógyszereire vonatkozik vajon a különböző tagállamokban a megszorítások hogyan érintették az innovációt, a gyógyszeriparban az innovációt, illetve az egészségügyi központokat, az egészségügyi rendszert, erről van-e adatuk? Még egy kérdés. A hamisított gyógyszerek eladását, értékesítését hogyan lehet megfékezni. Ugye tudjuk, hogy ez 25-ször jövedelmezőbb üzletág, mint a kábítószer előállítás. Köszönöm, Stiles úr. Eh, köszönöm szépen, én is az EFSA-hoz intézném a kérdésemet. Nagyon sok kérdés elhangzott már. Az érdek összeférhetetlenség, illetve az konfliktus, érdekkonfliktusok kapcsán nagyon sokat foglalkozunk ezzel a, ezzel a kérdéssel és látjuk, hogy lassan történik előrelépés. Nem csak az NGO-k, hanem az ombudsman is kiadott egy jelentést, az EU Food Policy nevű lap is beszélt különböző dolgokról, tehát nagyon sokfajta tény van, amelyek azt mutatják, hogy nagyon sok tudós eh, érdek ellentétje van az ipar miatt, és az ipar támogatja őket. Hogyan kívánnak ezzel szembenézni? Hogyan kívánja elérni azt, hogy ez megszűnjön a második eh, dolog? Volt egy jelentést arról, hogy a tudományos adatokat manipulálták a MON 810 GMO kukoricát. Én nem olvastam ezt pontosan el, de azt kérdezném, hogy ismerik-e ezt a kritikát, fognak -e ezzel foglalkozni, fognak-e ez, e, erre reagálni. Ezek érdekelnek engem, ezek a kérdések. Elnök, köszönöm szépen, e, Schreifer Pirik asszony. Köszönöm e, szépen, hogy itt vannak. Itt ez nagyon fontos nekem új parlamenti képviselőnek. Az első kérdésem a Hierászi úrhoz intéződik. Miért kezdték ilyen későn el az ebola oltóanyag előkészítését? A második kérdésem az az, hogy az EU belüli koordináció jó-e, és mi a helyzet Afrikával? Ez nagyon fontos. Ezen kívül a következő kérdésem, nem lehetne másfajta együttműködést adni a tagállamoknak. A utolsó kérdésem, ki irányítja önöket? És nem utolsó sorban Gróta út következik. Köszönöm szépen. Először is Guido házi már említette azt, hogy vannak átfedések. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban elmondhatnák azt, hogy hogyan egyeztetnek az ügynösségek között, milyen eszközök vannak erre, hogyan lehet egyeztetni úr, úrhoz, ma nem a világ végén van, nagyon sokat beszélnek arról, hogy van érdekellentét, összeférhetetlenség. Elmondhatná azt, hogyha Pármába utazik kutatóként, és három napon keresztül kikerül valaki az mindennapi életből. Én tudom, hogy nagyon nehezen sikerül szakembereket szeretni. Nagyon nehéz olyan embereket találni, akik kitűnő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és még függetlenek is, hogyan lehet ezt elérni, hiszen gyakran vádolják önöket arról, hogy nem a legjobb szakértőket szerzik meg, és igazából három napra odautaznak, hogy kikerüljenek a mindennapi életből napi díjért. Tehát hogyan tudják elérni ezt a lehetetlen küldetést, hogy jó szakembereket találjanak, akik függetlenek elnök. Most a válaszok következnek. Mindenkit arra kérlek, hogy rendkívül röviden válaszoljanak, mert 10 percen belül az egész ülést le kellene zárni. Another point in the agenda. A gond az az, hogy van még egy rendi pontunk, és fél be kell fejeznünk. Egy kis rugalmasság azért van. Először az EFSA képviselője kap meg a szót. Köszönöm sok a kérdés, mindenkit érdekel ami munkák, próbálom összefoglalni. A Jusszó asszonynak a válasz igen, valóban javítani kell a kommunikációt a pályázókkal, és arról is el kell gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt a párbeszédet javítani a pályázókkal, úgyhogy a minőségi kitétel megmaradjon. Együttműködés az EFSZ és a tudósok között hogyan lehet elképzelni, vagy hogy kell elképzelni a, a, az együttműködést. Több mint 400-an dolgoznak az EFSZ-en, több mint a felük tudós. 10 panelben ül 21 tudomány, tudós, és van egy munkacsoport is, ahol több mint, száz, több mint ezer tudós dolgozik még. Egyébként, hogyha nincs elég adatunk, akkor arra is van lehetőség, hogy hozzájussunk ezekhez az adatokhoz, a, a civil szervezetektől, a tudományos világtól, másoktól. Mi a helyzet? az egészségügyi adatokkal, hogyan lehet ezekhez hozzájutni. Nos, minden egyes tudományos vélemény ott van a honlapunkon. Következő kérdés, van-e megfelelő független tudományos véleményünk? Igen, három évente van egy nyílt pályázatunk, sokan jelentkeznek, ezt a tudományos fokozatok, illetve szakértelem alapján értékeljük, megnézzük, hogy vannak-e összeférhetetlenségek az ilyen személyeket eleve. Kizárjuk. Gróta úr kérdéséhez is kapcsolódik ez, hogy lehet meg elérni azt, hogy egyrészt magas színvonalú tudományos munkával is rendelkezzen egy, egy ö, alkalmazott és független is legyen. Van erre egy nagyon komoly rendszerünk, hogy kiszűrjük az összeférhetetlenséget. Az elmúlt években azt hiszem sikerült demonstrálni, hogy működőképes a rendszer, nem tökéletes, lehet javítani, fogjuk is javítani, lesz még egy plusz szűrő, még átláthatóbb lesz ez a rendszer, hogy még jobban ki tudjuk szűrni az összeférhetetlenséget. De még mindig lesznek olyan esetek, ahol nehéz véleményt mondani. Egy panelben 21-en vannak, de egyetlen, de még akkor is, hogyha bejut a 21 közé egy olyan ember, aki nem teljesen független, hát nyilván nem az ő szava lesz a döntő. Aztán Aztán, ami a rákcsálókat illeti, most van például egy három hónapos határidőnek a vége a bizottsággal. Stász úr, garanciarendszer szerintem az értéke, az összeférhetetlenséget szűrőrendszerünk egyfajta garancia, és mint mondtam, ezt fejleszteni fogjuk nem értek azzal egyet, hogy a, hogy a tudósaink érdekorientáltak. Nem, direkt úgy választjuk ki a tudósainkat, hogy függetlenek legyenek, tehát nincsenek ilyen egyéb érdekeik. Mi történik, hogyha új tudományos bizonyítékok jelennek meg? Hát ezt megvizsgáljuk, és elképzelhető, hogy ezután, sőt adott esetben, ha szükséges, akkor újra kezdjük a értékelés. Köszönöm szépen, Sprenger úr, az ECDC-től. Köszönöm. Köszönet Katerina Konyecsna asszonynak. Mandátumunk valóban arról szólt, hogy, szól, hogy az EU-n belül adjunk tanácsot, segítséget, a bizottságon keresztül Nyugat-Afrikába küldtünk néhány szakértőt, nagyon sok plusz megkeresés is érkezett hozzánk, hogy nyújtsunk segítséget az EU-n kívül. Erről szerintem érdemes beszélni, hogy van-e arra szükség vagy lehetőség, hogy az EU-n kívül is segítsünk, például Grúziára, Ukrajnára, Moldáviára gondolok. Szerintem van hozzáadott értéke ennek, de ehhez plusz források kellenének. Szeréne Périk asszony kérdése. Szerintem megfelelő a koordináció az EU-n belül. A egészségbiztonsági bizottság végzi, végzi ezt, mi a, ami pedig az afrikai helyzetet illeti, erről nem tudok beszélni, mert ez nem esik a mandátumunkba. Köszönöm. Closing, uh, Köszönöm szépen, Házi úr kapja meg a szót zárásképpen. Köszönöm szépen. Jó pár kérdést kaptam, megpróbálom csoportosítani őket, ahelyett, hogy egyesével válaszolnék rájuk. Az első kérdés a biotechnológiára vonatkozott, hogy ezeket mi maguk értékeljük, vagy nemzeti szinten történik az értékelés. Nos, amennyiben gyógyszerekről van szó, ezek értékelések központosított formában történik. Amikor eszközökről van szó, akkor ezek a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak. Az FDA és eh, MIA kapcsán, nos, eh, szoros az együttműködés, technikai szinten történik az együttműködés, és van egy bizalmassági megállapodás közöttünk, főleg a biztonsági kérdésekre vonatkozóan, illetve minőségi kérdésekre vonatkozóan. Például, hogyha egy figyelmeztetés vagy egy veszélyjelzés érkezik hozzánk, akkor a farmakovigilanciát útjára indítjuk. Az ebola esetében például heti találkozók voltak, és megpróbáltunk harmonizálni az eljárást, Tehát megpróbáltuk elkerülni azt, hogy zűrzavar legyen, vagy ne legyen egyértelmű, hogy mi az, amit jóvá hagytunk, és mi az, amit nem. Ami pedig a határra vonatkozó kérdést illeti, tehát hogy egy gyógyszer nem áll rendelkezésre egy adott országban, még a másikban pár kilométerrel a határon túl igen, Nos, a mi feladatunk az, hogy engedélyezzük egy gyógyszer piacra kerülését, ez után minden egyes tagállam feladata az, hogy ez a gyógyszer valahogy rendelkezésre álljon. Amennyiben visszatérítés, illetve a gyógyszerek felírása a kérdés, nos ez mind-mind a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ami az árképzést, a rendelkezésre állást illeti, nos azt hiszem, hogy ez a nagy kihívás a következő öt, öt esztendőben, hiszen a sikeres centralizált jóváhagyás után felmerül a kérdés, hogy mi az, amit megengedhetünk magunknak. Tehát nem elég ugye jóvá hagyni egy gyógyszert, azt meg is, azt meg is kell venni. Az elképzésben nem szólunk bele, de van már két olyan kezdeményezés, amely erre vonatkozik. ugyanazok az adatok, amelyeket az előnykockázat szempontjából elemzünk, ugyanazokat felhasználhatjuk a költséghatékonysági vizsgálat során, tehát a hatékonyság kérdésében. Megpróbáljuk ezt a két folyamatot egymás mellett végigvinni, nem pedig egymást követően. és végig gondoljuk azt, hogy a beteg megengedi -e, meg tudja-e magának venni, megengedheti-e magának az adott gyógyszert. Tehát megpróbáljuk az árképzést valamilyen szinten harmonizált formában megközelíteni, de ahogy már mondtam, ez nem tartozik a mi felelősségi körünkbe. Aztán még van egy kezdeményezés, melynek célja az, hogy a fejlesztési, kérdé, a fejlesztési dolgokban az árakat lejjebb nyomjuk. Most próbáljuk ezt megvizsgálni a bizottsággal. Reméljük, hogy itt egy tanúsítvány segítségével ezt meg is fogjuk tudni tenni. Hála a kollégáknak talán van még egy percem, ami az ebolát illeti. A védőoltások ról ugye jó híreket hallottunk a gyártóktól, de eddig még semmilyen adatot nem kaptunk, semmit, amit értékelhetnénk. Gyors az eljárás erre vonatkozóan, és ahogy mondtam, legalább három gyártó esetében tudományos hozzáférést, adatokat biztosítottunk, de sajnos még eddig tőlük nem kaptunk semmit, tehát amint kapunk, akkor be tudunk majd számolni róla. Elnök, köszönöm szépen minden előadónak. Köszönetet, az nem valakit kihagytam. Ja, bocsánat, még egy, egy gondolat az együttműködésre vonatkozóan. Nem tudom, mire gondolt, hogy mi eh, ügynökök, ügynökségek hogyan működünk együtt, vagy nemzeti szinten. Na, az ügynökségek egymás között ugyanarra a folyamatra hagyatkoznak, tehát ott az együttműködés elég egyértelmű, semmilyen súlyos problémában nem, ok, ok, nem ütköztünk eddig. A tudományos kérdésekben megosztjuk egymással a rendelkezésre álló információt. Ami a nemzeti szinttel történő együttműködést illeti, néha ez egy kicsit nehéz, nehézkesebb. Vannak olyan termékek, amelyeket közösen kell jóvá hagynunk. Elnök, köszönöm, és akkor azonnal térjünk át a hetes napi rendi pontra, és meg is adom a szót az igazgatónak, Michael Kanelak úrnak a FAU részéről, hogy tartsa meg prezentációját, majd meghallgatjuk a kérdéseket. Thank you, Mr. Chair. Uh, obviously I'll... Köszönöm szépen. Akkor urat hát nagyon rövidesnek kell lennem, hiszen szorít az idő. A, a, a mi szervezetünket 90 hozták létre, és a cél az az volt, hogy ez a BSZ válság idején történt, az Európai Parlament is támogatta ezt, és a válságrendezése során nem volt megfelelő rendszer, amelynek során a tagállamok megfelelően végrehajtották volna a szabályokat. Nagyon átfogó jogszabályrendszer volt, viszont nem volt egy mechanizmus, amivel a tagállamok komolyan vették volna a kötelezettségeiket, és egyformán, magas szinten végrehajtották volna ezeket a szabályokat. És eh, emlékszem arra, hogy Pródi biztos úr 99. szeptemberi biztosi meghallgatásán elmondta azt, hogy miért kellene, hogyan biztatnának az állampolgárok az egyre inkább mintrálódó Európában akkor, hogyha nem, tudnak megfelelni, nem tud Európa megfelelni a egészségügyi kihívásoknak. Továbbra is ez az eljárás módunk, számos ellenőrzést végzünk a tagállamokban azért, hogy megfelelő legyen, megfelelő legyen végrehajtva a jogszabály a tagállamokban. Hogyan tesszük ezt? Megnézzük magát a jogszabályt. Megvizsgáljuk azt, hogy van-e illetékes hatóság a helyszínen, és megfelelő-e az együttműködés, a koordináció az élelmiszer gyártás folyamán, és mindenki tudja-e a kötelezettségét. Elnőzik azt, hogy van-e elég személy, akik elvégzik az elnőzést, megfelelő-e a képesítés, a képzés. Megvizsgáljuk azt, hogy az illetékes hatóságnak megvan-e a lehetősége arra, hogy megfelelően elvégezze a feladatát. Például be tudnak-e lépni az élelmiszergyártók cégekhez, vagy be tudnak-e zárni gyárakat. Azt is megvizsgáljuk, hogy kockázat alapján végzik-e az ellenőrzést. Tehát azt nézzük meg, hogy az erőforrásaikkal megfelelően bánnak-e. Azt is megvizsgáljuk, hogy szankciókat tudnak-e kivetni, és ezek hatékonyak-e, arányosak és elretentőek-e. Ez nem mindig egyszerű hogy ezt elérjük a gyakorlatban. Azt is megvizsgáljuk, hogy megvan a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy ezek a hatóságok elvégezzék a munkájukat. Itt gondolok például a laboratóriumok meglétére. Hogyha bármilyen sürgősségi eset van, például állatbetegségek törnek ki, akkor megvan-e a megfelelő eljárási rendszer, és ezért minden, és mert tudjuk, hogy minden vásárnak megvan a saját jellege, mégis számos előkészületet meg lehet tenni annak érdekében, hogy hogyan lehessen felépni ellene. A másik fontos dolog az az, hogy biztosítsuk azt, hogy egyfajta konzisztencia létezzen a tagállamok között. 28 tagállamból álló unióban mennyi lesznek különbségek a végrehajtás, illetve hatékonyság területén. Ami aggaszt bennünket az az, hogy ezek a különbségek gyakran az ellenőrzéseket akadályozhatják, vagy a teljes hatékonyságot akadályozhatják. Alapvetően a vállalatoknak, a fogyasztóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy megfelelő a végrehajtás szintje minden egyes tagállamban. Ez nagyon fontos, főként a belső piac, az egységes piac működése szempontjából és fokmérője a hatékonyságnak az az, hogy a vállalatok, a fogyasztók biztosak lehetnek-e abban, hogy az élelmiszerek megfelelő szintűek-e. Mert hogyha ez nem valósul meg, akkor ez a piac összeomlásához vezethet. És nagyon fontos ez az élelmiszer esetében, ennek fontos hatásai lehetnek. Összességében az eredmények pozitívak, az elmúlt 15 évben egyértelműen javult a kölcsönös bizalom a tagállamok között a végrehajtás tekintetében, és ez úgy is létezik, hogy nincsenek egységes garancia szintek. Volt ilyen időszak, a, amikor a tagállamok nagyon gyorsan kereskedelmi korlátozásokat vetettek be, ezek protekcionista jelenlegek voltak, most már ez nincs így. Persze néha ez előfordul, például a lóhús botrány esetében, de a tagállamok bíznak egymásban, illetve a bizottságban, hogy képes megoldani ezeket a helyzeteket. Nagyon hatékonyak az ellenőrzések is, amelyekkel mindezt biztosítani lehet. Mivel kevés az idő, elnök úr, azaz zárnám, hogy mi egy bizottsági szolgálat vagyunk, nem egy ügynökség. Tíz évvel ezelőtt a munkánk nagy részét a BS e emésztette fel, most már új területek merültek fel, mint például a, az orvosi eszközök, itt gondolok például a mellimplantátum botrányra. Együttműködünk a tagállamok orvosi eszköz ellenőrző hatóságai tagállamokkal, megpróbáljuk ott is erősíteni a bizalmat, minőségi rendszereket hozunk létre, földrajzi jelöléseket dolgozunk ki. Végezetül, hogy lezárjam a hozzászólásomat, nem vagyunk ügynökség, de a parlamentet nagyon komolyan vesszük, ahogy mondtam, a parlament sokat tett annak érdekében, hogy a szervezetünk létre jöjjön, a hivatalunk létrejöjjön. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Stász úr, a kontakt személy. Um. Köszönöm szépen, rendkívül rövid leszek. Úgy gondolom, hogy elmondhatjuk az FAO működéséről azt, hogy megfelelően történik ez. Nagy az átláthatóság. A kollégáknak mondom, hogy nyugodtan menjenek fel a weboldalra mindenfajta vizsgálat elolvasható ott. Az egyetlen, ami hiányzik véleményem szerint a mi oldalunkról, az a politika nyomokatésa a dossziéknak. A dossziék csak akkor jönnek elő, hogyha egy botrány tör ki, akkor megyünk fel a weboldalra. Azt kérném a politikai frakció koordinátoraitól, hogy nézzék azt meg, hogy legalább évente egyszer legyen egy vita azokról az ajánlásokról, amit az FAO tesz. Utolsó pontom. A megszorítások idejét éljük, a bizottságnak is spórolnia kell a munkatársakon, de az FAO esetében nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy az a 190 ember, akik ott dolgoznak, azokra tényleg szükség van rajtuk nem lehet takarékoskodni, mert valóban szükség van a munkájukra, és kevesebb munkatársal nehezebb lesz a dolog. Ennyiben hagyom, mert igazából nincs idő a hosszasabb videára. Elnök, köszönöm szépen, uh, Schreiber Pírik asszony. Köszönöm szépen, én is rövid leszek. A holland parlamentből is követtem az önök munkáját. Van-e uh, valamilyen projektjük az antibiotikus antibiotikumokkal kapcsolatban. Gyakran van itt hamisítás, gondoljuk csak a sertéstenyésztésre. Tehát néhány országban túlságosan szigorúak, máshol viszont túlságosan engedékenyek. Szerintem főként az antibiotikumok esetében kellene eh, valamit tenni. Mások nem kértek szót. Akkor megadom az illetékesünknek a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a hozzászólásokat. Stász úrnak annyit mondanék, hogy szívesen eleget teszek a meghívásának, egy éves esemény kapcsán szívesen prezentálnám a munkánkat, ez egy nagyon hasznos lehetőség lenne. Ami pedig a forrásokat illeti, keményen küzdünk azért, hogy meglegyen az, ami most van, de hát nem lesz több erőforrásunk, ez nem lesz kifogás számunkra. Mindenképpen a hatékonyságra összpontosítunk, és megpróbáljuk a szakértelmet, a szaktudást jobban kihasználni. Tehát a forrás hiány nem lesz kifogás arra, hogy ne végezzük megfelelően a munkánkat. Ami pedig a következetességet, illetve az ellenőrzést illeti, a bevezetőben röviden említettem ezt, mindannyiunknak az a célja, Ugye lesznek különbségek a megvalósítás terén a tagállamokban, amely akár az egészségi kérdéseket, akár a bizalmat alása. Tehát vannak olyan területek, ahol az egyik tagállam jobban teljesít, mint a másik. Mindig az a célunk, hogy a gyengébben teljesítő tagállamok javuljanak, javítsák a, a teljesítményüket, és nagyon átlátható formában ezt nyomon követjük. Vannak úgynevezett országprofilok, profilok, minden tagállamról, ahol azonosítjuk a hiányosságokat, a gyengességeket. Aztán áttekintéseket, áttekintő jelentéseket készítünk, ahol egy egész ágazat helyzetét vizsgáljuk minden tagállamban, rámutatva a gyengeségekre, illetve arra, hogy ezeket hogyan lehet kezelni. Különösen érvényes ez az antibiotikumokra, az antibiotikum rezisztenciára, például, például a szárnyas hús esetében konkrét intézkedéseket foganatosítottunk az antibiotikum rezisztencia elleni harc keretében. Egy munkacsoport is van felállt, amely ezzel foglalkozik, és célunk hogy új intézkedéseket vezessünk be az audit munkánk keretében. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Köszönettel tartozom az ügynökség ügyvezető igazgatójának, illetve kolléganőjének az érdekes vitáért, és ezzel le is zárom a mai eszmecserét. Minden képviselőt szeretettel meghívunk egy koktélra, amelyet az ügynökségek ajánlanak az önök figyelmével. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.